Je vous propose que nous commencions. Javaslom, hogy kezdjük meg a munkát. Tehát az első napi rendi pontunk a biztonsági szkennerekről szóló jelentés. Azonnal megadom a szót Vitellini úrnak, Rivellini úrnak a jelentésével kapcsolatban, hogyha kíván, akkor most szólhat. Köszönöm, elnök asszony. Megkérném a szállítás és turizmussal foglalkozó bizottságot, hogy a márciusban elfogadandó anyagban a következő javaslatokat építse be. Ezeknek a célja az, hogy maximálisan csökkentse a negatív egészségügyi hatásait az kenereknek a sugárzásokon keresztül. Ezen belül szeretném tisztázni, hogy egyes a legmegfelelőbb megoldás egészségügyi szempontból a milliméteres hullámmal dolgozó berendezések, amelyek nem jelentenek, nem bocsátanak ki káros sugárzást, nem jelentenek gondot az egészségre a felhasználás során. Kettő. Szeretném javasolni, mint legmegfelelőbb megoldás, azaz mint legjobb kompromisszumos megoldás az eredmény és az egészség megovása szempontjából a milliméter, aktív milliméteres képfeldolgozást, amelyik nem ionizáló rendszerrel működnek, azaz nincs röntgensugárzás, amennyiben a kitettség az értékek alatt marad. Hármas, Mutatni, hogy a technológia, amelyik a röntgen sugarak épül, alacsony röntgensugárzást eredményez. Mindenki tudja, hogy az ionizáló sugárzásnak való kitettség akkor is, hogyha ez alacsony fokú, egészségre káros lehet, mivel hogy a sugárzás kumulatív jellegű. Ezért biztosítani kell, hogy a kitettség a lehető legalacsonyabb legyen, tekint, különös tekintettel a dolgozókra is, és az utasokra. Négyes. A röntgen sugarakra alapozó technológiák röntgen sugarakat bocsát ki. És ezért különös tekintettel oda kell figyelni a biztonságnál. Ötös pont. A body scannerek esetén, a hármas ponttal összefüggésben, amit az imént olvastam föl, olyan megoldásokat kell alkalmazni, főleg azoknál a személyeknél, akik érzékenyebbek az ionizáló sugárzásokra, mint például gyermekek vagy várandósanyák, olyan megoldásokat biztosítani, mint pacemaker vagy defibrillátor. Hatos kérjék meg a tagállamokat, hogy rendszeresen vizsgálják meg és ellenőrizzék a body scan szkennerek kihatásait az egészségre, tekintettel a, az egészségügyi fejleményekre, ellenőrizzék folyamatosan a jó működésüket, a jó alkalmazásukat és a rendszeres karbantartásnak legyenek kitéve kérjék a tagállamokat, hogy világos tájékoztatást nyújtsanak az utasoknak a repülőtereken és mielőtt utazzanak, hozzáférhessenek minden információhoz, ami szükséges a body scannerekről. A hetes ponttal kapcsolatosan, amely nem szerepelt a véleménytervezetben a hosszúság miatt, ezzel kapcsolatosan jó magam, és be fogok nyújtani egy módosító indítványt, amikor alkalom lesz erre. Köszönöm szépen, elnök asszony, várom a kollégák hozzászólásait. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jacqueline Foster asszony kért szót. Um, thank you very much, Chairman. Um, I just... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is uh, szeretném elmondani, hogy egyetértek mindazt, amit az előző hozzászóló mondott. Csak szeretném kontextusba helyezni. A 2023-as rendelettel kapcsolatban tárgyaltam a jelentés készítőjével. Úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon nehéz ügye ez az érint több bizottságot, ugye a közlekedési bizottságot is, és különböző kérdéseket kell itt megvitatni, mint például a technológia fejlődése, ennek egy része az egészségügyi kérdéseket eh, érint, és vannak az általános kérdések. Többször is elmondtuk, és szerintem érdemes megismételni, hogy el kell fogadnunk, hogy ez egy további eszköz a terrorizmus elleni küzdelemben. Ezt valamennyien általánosan elfogadjuk, de szerintem akik itt ma hallgatnak bennünket, azoknak ezt eh, el kell mondanunk, hogy nem lehet, hogy csak reagálunk olyan helyzetekre, amelyek eh, kísérnek bennünket életünk folyamán azt szeretnénk, hogy sokkal jobb legyen a határon átnyúló felderítés, hírszerzés a terrorizmussal kapcsolatban. Vannak számítógépes jegyfoglaló rendszerek. Sokkal jobb lenne, hogyha a biztonsági szolgálatok ezt az információt szűrnék rendszeresen, és megnéznék, hogy kik azok, akik gyanúsak a foglalók közül nem túlzottan népszerű mindez, de szerintem a népszerűség a legkisebb gondunk a nehéz időkben, és a többségnek az érdekeit kell szolgálni. Például az utas profilírozás esetleg lenne egy megoldás. Mielőtt az emberek kérnek a repülőtérre, már akkor tudni kellene, hogy kivel van dolgunk. Odaérkezünk a repülőtérre, és akkor mi van? Azok a szabályok, amik vannak, hogy az embereknek a cipőjét leszedetjük, a ö, folyadék problémák és egyebek. Ezeket, akiket ezek az ellenőrzéseknél megtaláltak, vagy például a teherszállításnál, ezt végül is a hírszerzés derítette fel. Tehát parlamenti tagként sokkal jobban oda kellene figyelnünk, a biztonsági szolgálatoknak jobban végezzék a hírszerző felderítő munkájukat. Olyan pozícióban vagyunk, ahol van a testszkenner, az Egyesült Királyságban nem más a hely, az álláspont, mert a mi utóbbi, legutóbbi kormányunk rákényszerítette már egy ideje a brit nagyközönségre a testszkennert. Mint a jelentéstevő elmondott, figyelemre méltó, mert ezt a milliméter sugárzású technológiát használják, és olyan szoftvert is használnak, ami nem egy offenzív, és egyébként ezt alkalmazzák Heathrow, Manchesterben, és van-e ez a retro sugárzó. Tudjuk, hogy a bizottság azt várja, hogy arra készül, hogy elő, hogy adjon egy javaslatot, és remélhetőleg Európán belül jobban sikerül majd ezt harmonizálni. De egyetértek a jelentés készítőjével, hogy a hangsúlyt a technológiára kell helyezni a hangsúlyt, olyanra, ami létezik. Sok szervezet és vállalat lobbizik azért, hogy olyan eszköz legyen, ami nem hat az utasok egészségére. Azt is meg kell néznünk, hogy mit tud végül is a, a gép elvégezni, és ugye nincsen itt titok. Az egész pentagon, tehát ugye mit keresnek robbanószereket, és ugye a fémdetektoron mindenki keresztül megy, ezt már megszoktuk, a, ez a testszkenner, ez mindent ki fog mutatni, ami a személynek a testén van, tehát ez javítja a felderítést. És természetesen a technológia azért van ott, hogy ezeket megnézze. Tehát szerintem itt különböző eszközöket kombináltan kell használni de amit mindenképpen támogatunk, e, ez az mind egy kiegészítő eszközként. Szeretnénk, hogy a, a bizottság arról győződjön meg, hogy a lehető legjobb technológiát, ha elérhető technológiát alkalmazzák. Külön vannak országok, amelyek úgy gondolják, hogy nem probléma, akik a retro radiációs e, eszközökön mennek át, akik nem rendszeres utazók, de a reptéri személyzetnek, akiknek naponta akár többször is át kell menniük ezeken, azoknál ez már másképpen vetődik fel. Mindezeket figyelembe kell venni, és arra következtetésre <clears throat> levonni, ahogy a jelentéskészítője is mondta, valószínűleg hangsúlyoznunk kellene még jobban ezeket. És remélhetőleg a bizottság meg fog hallgatni bennünket, a tagállamok is, és akkor megfelelő eredményre juthatunk. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Krisz. Köszönöm, elnök asszony. Először is úgyis eh, Árnyék előadó nevében szeretnék beszélni, aki a közlekedési bizottságban van ma. A nevében mondom el, hogy eh, amivel ő is egyetért, hogy nem lehet minden negatív hatás nélkülinek tekinteni a tesztkennereket. Ez egy új kér, téma számomra, és a javaslat kérdéseket is vet föl. Ahogy Jackie Fostertől épp hallottuk, Nagy-Britanniában most vezetik be kötelezőként a tesztkennereket, és voltak fenntartások az egészségügyi kihatásokról, ugyanúgy, mint a mobiltelefonoknál és sok minden másnál. Tehát a, a egy, nem lehet egyiket sem megszüntetni, azt tudjuk ugye, hogy a gépjármű az rengeteg embertől meg évente, mégse lehet kitiltani őket. A technológia az szükségszerűen káros is lehet, de nem lehet hatalmas nagy mennyiségben ráerőltetni a lakosságra, ez is igaz amint káros a hatásuk, például ezeknek a szkennereknek, akkor a gyártók és a repülőterek is valószínűleg azt kockáztatják, hogy folyamatosan beperlik majd őket. Nagyon erős ösztönző van arra, hogy ne okozzon károkat ez a berendezés, amelyeket eladnak vagy alkalmaznak az utasoknak. Rengeteg pénzt fektetnek bele, és hogyha kárt okoz, akkor nagyon gyorsan betiltják a használatát. Az itteni javaslatban különböző utalások vannak a technológiákra, és nem, én nem látom a különbséget, nem tudom, mi a különbség közöttük, azt sem tudom, hogy milyen következményei vannak egyéb felhasználásnak de azt tudom, hogy nem ennek a feladatnak, nem ennek a parlamentnek a feladata a technológia kiválasztásra. Lehet, hogy mondjuk a potenciális egészségügyi kockázatokra vonatkozó egészségügyi kockázat határokat meghatározhatunk nemzeti szinteket, vagy Európ- nemzeti szinten, vagy európai szinten, persze ez is kérdés. Van-e aktív javaslat az ilyen jellegű szkennereknek az alkalmazására, aki az engedélyező hatóság feltételezve, ha van engedélyező hatás, hatóság egy olyan berendezés esetében, amely sugároz. Nem világos számomra a javaslatból, az előadó javaslatából az sem, hogy kinek kellene itt lépnie, és egyáltalán milyen lépéseket várunk. A hármas bekezdés például azt mondja, hogy a javaslat szerint kerüljük el ennek az alkalmazását. Ki a mi? Mi az, hogy mi? Ez egy európai szintű tilalom kellene, hogy legyen? Vagy mit kérünk? Milyen javaslat legyen? Európai finanszírozással próbálják a különböző technológiákat feltárni? Nem, nem egészen világos, hogy mit jelent, vagy mit sugal a jelentés. Megfogalmaz általános panaszokat, de nem lehet tudni, hogy mit, mit, mit fogunk itt megszavazni. Ugye vasárnap este több ital után ott ül több nő, ül a kocsmában, és akkor mondják, hogy fú, hát ezek a teszkennerek, ilyenek, meg olyanok, ne ez legyen, hanem egy másik. Kicsit, kicsit kevésbé objektív számomra legalábbis ez a megfogalmazás. Persze, az elmúlt hónapokban nyilvánvalóan én magam is többször átsétáltam egy testszkenneren, ami nem jelenti azt, hogy, hogy elkaptak vagy letapogatnak, meg azt nem igazán élveztem, úgyhogy nagyon jó, hogy a gép csinálja helyettem, és valószínűleg akik eddig végezték ezt a munkát, azok is örülnek, hogy most a gépek végzik helyettük a munkát. Még az alapvető is, amit Jackie Foster mondott, kérdés persze, hogy mennyire riasztja vissza a terroristákat. Talán ennyi elég, és kíváncsi vagyok, mi lesz a válasz. Köszönöm szépen, Krisz. Sabine Wills. Ja, vielen Dank. Ich frage mich, ob die Body... Köszönöm, kérdés. Köszönöm szépen kérdés, hogy a teszkenerek tényleg több biztonságot hoznak-e, vagy sem hiszen ezek csak a bőr felszínét tapogatják le, ami a testben vagy a test hajlatokban van, azt nem látják. Az úgynevezett alsónadrág tettesek amik az egészet elindították, őket nem tudták amúgy sem el elkapni, hiszen a robbanószert olyan testrészekbe, testrészek közé helyezték, amit nem is akarok itt most nyíltan megnevezni. Minden esetre, aki a robbanószert a, a fedezetre akarja vinni, azt nem fogja ez a, a testszkenner, még a mezítelenre világít is elkapni hogyha ezt mindenütt bevezetnék, akkor nyilvánvalóan a sugárzási kitettség rendkívüli mértékben megnövekszik, és hogyha 30 GHz-es aktív sugárzásnak teszik ki a, testé, a testet, ugyanúgy, mint a mobiltelefonoknál és a mikrohullámú sütőknél, Nos, akkor a bizottság erre azt válaszolta, hogy a mobiltelefonokhoz hasonlóan nem bizonyítható az egészségre káros hatás. Persze a, a mobiltelefonoknál is csak feltételezhető a hatás. A kérdés az, hogy mi a helyzet a veszélyeztetett csoportok, a gyermekek, terhes nők, az állandóan a berendezés mellett dolgozó munkatársak. Szóval fontos az adatvédelem, a magán jellegű szféra, a, akiket tehát ellenőriznek. Az adatvédelmiek bebizonyították, hogy nem százszázalékos a, a védelem, és nem lehet betiltani az érdekes, érdekesebb képek egyéb célú felhasználását sem. A katéter rek és hasonlók is nyilvánossá válhatnának, ami a magánszféra megsértése. Sok kisgyermeknél ugye azt szoktuk mondani, hogy ne hagyják, hogy meg végig tapogassák őket. Hogyan tudják akkor ezeket az eljárásokat végigcsinálni, amikor idegen felnőttek tapogatják le őket? Nem hiszem, hogy száz százalékig biztosak lehetünk, biztonságosnak tekinthető a, repülés bármikor. Olaszországban mellesleg újra eltörölték a testszkennereket, eh, sokkal több a tapogatás, mint, illetve a, a kézi ellen, tapogatós ellenőrzés, mint korábban, úgyhogy nem lehet tudni, hogy a, a testszkenner milyen. Köszönöm. E, Köszönöm szépen. A szkánereknek ez a, ez a célja, hogy emeljék a biztonsági szintet a légi közlekedésben. Ugyanakkor föl kell tenni a kérdést, hogy a, a biztonság, a közlekedés biztonsága mennyire lehet -e negatív kihatással az egészségre, amennyiben ilyen berendezéseket használunk nem csak az egészségükre, hanem akár az életükre, és veszélyes lehet. Figyelembe kell venni, hogy nem mindenki százszázalékosan egészséges, aki a szkenner elé áll. Vannak különböző eljárások, vannak például a, a szívbillentyűk, vagy egyéb olyan berendezések, amelyek érzékenyen reagálnak ezekre a szkenerekre. Működésüket megzavarhatják a szkenerek egy ilyen e, es extrém esetben akár az utasnak a halálához is vezethet egy ilyen berendezés e, használata. Tehát most e, eszmecserét folytatunk egy olyan problémáról, amelyik igen súlyos, nagyon sok utas esetében. A gyermekek, a terhes asszonyok úgy szintén nagyon kivannak téve ezeknek a terhes asszony nem csak egyszer lesz kitéve ennek a szkennerek. Nem tudjuk egyenlőre, hogy milyen hatással lesz ez a magzatra. Aztán milyen problémával jár ezeknek a sugárzásoknak a kumulatív hatása azoknál, akik gyakran utaznak? Senki nem garantálja az egészség biztonságát az ilyen jellegű sokat utazó személyeknél. A terroristák egyre újabb a módszereket fognak alkalmazni, meg fognak lepni minket, és egyetértek a kolléganővel, aki azt mondta, hogy oda kell figyelni. A terroristák nem mindig utaznak. Ők nem mindig utasok. Hallották önök is, hogy különböző csomagokat adtak föl. Volt olyan, hogy utasok, akik elvileg utazniuk kellett volna, nem utaztak, csak a bőröngyük, a csomagjuk maradt. Nos, a terroristák nem fognak meghátrálni, egyszerűen csak más módszereket fognak alkalmazni. És ez azt jelenti, hogy magunk is oda kell figyelni, nehogy olyan eszközöket alkalmazzunk, amelyek káros hatással lesznek az egészségre. Igen, lesznek perek valószínűleg jelentős kártalanítással de meg kell nézni pontosan, hogy ki indította el ezt az egész folyamatot. Lehet, hogy mi voltunk azok, akik túlságosan hevesen reagáltunk, és túlságosan elkapkodtuk a reakciót. Meg kell nézni, hogy, mert senki sem tudja megmondani egészen a mai napig, hogy ezeknek az kereknek a használata tényleg biztonságos. Köszönöm, Kriton. Köszönöm szépen, elnök asszony. szeretnék csatlakozni azokhoz a kollégákhoz, akik eh, aggodalmukat fejezték ki a e kérdésben. Szerintem is, ahogy eh, Vősze asszony is mondta, nem folytatódhat így tovább. Itt az ide arra, hogy módosítsunk. Hogyha így haladunk tovább, akkor a következő terrorista támadás nem lesz megelőzhető, hiszen át fognak tudni menni mindenféle ellenőrzésen. A végén pedig nem fogjuk tudni megállítani a fenyegetést sem. Nagyon aggaszt engem a szkennerek egészségügyi hatása. Riasztó ezt hallani. Az a tény önmagában, hogy már néhány európai országban használják ezt, ez azt jelenti, hogy el kell kezdeni beszélni erről. Hogy lehet az, hogy bizonyos országok használhatják az európai állampolgárokkal szemben ezeket a berendezéseket, amikor ilyen komoly közegészségügyi kihatásai vannak. Erről mindenképpen tárgyalni kell. Mi erről kell beszélni, mielőtt egyáltalán az intézkedésről. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen, nos elnök asszony. Meg kell, hogy mondjam, hogy csatlakozom az előadóhoz, hiszen fontosak hogy beszéljünk erről az aktív berendezésekről, bár vannak passzív kisugárzások is, amiket lehet regisztrálni a testen, amelyek kevesebb kárt okoznak, és az egészséget sem befolyásolják, hiszen csak passzívan regisztrálják a, a kisugárzott ö, ö, sugarakkal a testet. De a probléma ugye az, hogy ez a berendezés lassú, Persze vannak technológiák, amivel elkerülhető, vagy technikák, amivel elkerülhető, hogy bármit ki is mutatjon, hogyha a testhajlatokba, stb. elhelyezik a tárgyakat. Tehát ez sem egy biztos módszer. Zsákutca. Teljesen mindegy, melyik módszert alkalmazzuk. Tényleg minden aktív szkennert kizárok, legyen az röngen, vagy más berendezés. Teljes mértékben elfogadhatatlan hogy ilyen mértékben nyúljunk be, avatkozunk be az egészségbe, hiszen vannak aktív és passzív egészségi kockázatok, különösen azoknál, akik ha, sokat dolgoznak mellettük. Az egyetlen elfogadható a passzív szkenner lenne, de én is úgy gondolom, hogy ez egy zsákutca képtelenség megoldást találni. Senkit nem lehet megakadálni, hogy felrobbantson egy gépet, ha akar. A a duty free boltokban például, hogyha vesz valamit az ember, akkor összekeverheti a gyógyszereivel, és akkor felrobban tőle a repülőgép. Vannak olyan nyersanyagok is, amiket, tehát olyan anyagokat, amiket be kellene tiltani, hogy, hogy vagy a gyógyszereket a repülőgépre felvinni. Szóval egy csomó minden lehet, de úgy gondolom, hogy Eh, hogy adott esetben vagy a duty free boltokat kellene betiltani, vagy csak a megérkezésnél lehetne vásárolni. Szóval nem egészen értem. Egy csomó olyan termék van, amiket ide-oda röptetnek az utasok. Ha most eh, meg akarjuk tartani a duty free boltokat, akkor tessék a, a megérkezéskor vásárolni. mert hát a testre ezeket a kis ö, ö, tárgyakat fel lehet erősíteni, és ezekből mind lehet robbanószert készíteni. Foster asszony is mondta, hogy a biztonsági szolgálatok feladata, hogy eldöntsék, hogy ki a, a potenciális turista hasznosabb, mint a titkos szolgálatot is itt be, vetni. Még ha be is, ve, ha be is vezetnék a, a szkennereket, és még ha a terroristák nem találnának más módszert a céljaikhoz, a még akkor is ott vannak még a pályaudvarok, hajók, metrók, tehát csak áthelyeznénk máshová a problémát. Amint kilép az ember a házból, buszra száll, vagy metróra, vagy vonatra, baj, veszélyes lehet. A terrorizmus elleni harc azt hiszem a legjobb, hogyha nyílt társadalomban kerül felszámolásra. Teljes mértékben kizárom ezt a fajta intézkedést. Drága, sérti a magánszférát, az integritást, és nem megfelelő. Jó lenne, hogyha a bizottság az összes meglévő te, terrorizmus elleni törvényt megvizsgálná, megnézni, mi az, ami hatékony, mi az, ami átvehető. Az integritást meg kell tudni tartani. A nyitott társadalmat meg kell őrizni. Nem hatékony, drága, az egyént sérti. Teljesen elvetendőnek tartom. Ayala Sender. Ajala Sender, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a türelmét, mert egy mm, a, um, közlekedési szakbizottságnál szavazás volt, ami a testszkennereket illeti természetesen a legfontosabb aspektus, amit figyelembe kell venni, és szakértőkkel meg kell vizsgálni a biztonság növelése egy olyan területen, ahol a maximális biztonság alapvető fontosság vannak érdekében, hogy ez a szektor tovább tudjon működni, és azért, hogy nagyon sokan tudjanak közlekedni és utazni. Amikor felmerült a szkenerek bevezetésének a lehetősége, figyelembe vettük a biztonságot, ugyanakkor azt is, hogy kényelmesebb legyen átjutni a vizsgálatokon, kényelmesebb legyen, mint a most. Tehát nem a testi motozás, a testi motozásnak az elkerülése volt a célja. Hogyha vannak mechanizmusok, technológiák, amelyek mind a két tényezőnek eleget lehetőséget tesznek, és jobb körülményeket tesznek, nyújtanak, akkor ezt figyelembe kell venni. Ugyanakkor vannak feltételek, amelyeket nem szabad elfelejteni, és figyelembe kell venni. Az egyik ezek között a biztonság kérdése. Különböző előadásokat hallgattunk el szakértők részéről, és még mindig vannak kételyek, és maguk a szakértők és rámutattak erre, nem tudtak száz százalékban tiszta képet mutatni arról, hogy mennyire károsak ezek a berendezések a személyekre, főleg azoknak az esetén, akik nap mint nap áthaladnak ilyen biztonsági berendezéseken, vagy akik azok mellett dolgoznak. A gyakori utazók mi azok vagyunk, mi érdekeltek vagyunk abban, hogy megismerjük és tudjunk annak, hogy milyen hatás van a, a sok utazásunknak. Nagyon sok pénzt fogunk költeni, nagyon előre haladott, nagyon modern technológiára, a legkevesebb, hogy pontosan megtudjuk, hogy milyen következményekkel jár ezeknek a használata garantálni kell az utasok és a, munka, és a dolgozók biztonságát, egészségét. Hamburgban már átmentem egy ilyen test ellenőrzésen. Az zavart igazándiból, hogy nem adhatott meg nekem a lehetőség, hogy válasszak, hogy át akar-e menni vagy sem. Egyszerűen csak oda kerültem, ott voltam, mert tudjuk, nagyon font, hogy nagyon fontos a magánélethez való jog. Az Egyesült Államokban például van egy vita arról, hogy nem százszázalékos biztonságban állítható az, hogy a magánélethez való jog betartható ez egy nagy rendkívül drága technológia, és figyelembe kell venni a költségeket, és amennyiben a parlament kötelezővé teszi ezeknek a használatát, akkor figyelembe kell venni, hogy ez óriási költséget jelent a különböző szolgáltatók az üzemeltetőknél, de úgy, vélem, hogy minden esetre ki kell emelni, hogy az egészségi szempontok nagyon fontosak. Az előadó nagyon észszerű felsorolást mondott, és nagyon észszerű érvekkel. Köszönöm. Nagyon rövid. Nagyon röviden Mondjuk én hetente átmegyek egy ilyen body scannerem, és még nem haltam meg, úgyhogy azért ne kelljen riasztó híreket keldeni. De szeretném, hogyha a bizottság az egészség problémájára válaszolna, tehát milyen bizonyíték van arra, hogy az, az emberi egészségre romboló hatással lennének. Monsieur Pirillo. Pirillo. úr? Először is Gratulálok Rivellini kollégának az bevezetőt, az előadásért. Egy sor kérdést vetett fel, amelyet a, egyeseket el kell mélyíteni, és erről beszélgetünk az utóbbi pillanatokban, az utóbbi percekben. Biztonságos repülőtereket szeretnénk, olyan repülőterek, amelyikben gyorsabb, egyszerűbb az ellenőrzés, annak érdeke, hogy elkerüljük azt, hogy ami történt a múlt héten, hogy Budapesten is ellenőriztek minket, majd Olaszországban is ellenőriztek, mert úgy tűnik, hogy a biztonsági ellenőrzés nem volt elégséges. Ami az egészségügyi problémákat illeti, én úgy vélem, hogy semmiképpen sem szabad üzemeltetni egy olyan berendezést, amelyik problémákat okozhat. Emiatt szükséges az, hogy biztonságos legyen az ellenőrzés azok számára, akik bizonyos egészségügyi problémákkal szenvednek, számukra is garantált legyen az egészsége. Én hallottam, hogy nagyon sokszínű volt a vita. Mindenki érdekelt abban, hogy gyorsabban történjen ez az ellenőrzés. Nem szeretném alacsonyabb szintre vinni az ellenőrzést, és arra kérem Rivellinit, hogy továbbra is dolgozzon azért, hogy ezeket a szempontokat figyelembe vegyünk. Köszönöm szépen, elnök. Foster asszony újfent szót kért. Egy percet kap. Um, it's just a comment, if I may, to my good colleague um, Chris Davis. Egy, egy kommentárt mondanék uh, Chris Davis kollégámnak. Ami szerintem szeretnénk elérni, az az, hogy uh, egyszerű és hatékony megoldást találjunk. Több uh, évtizede foglalkozom a légiközlekedéssel és a különböző biztonsági kérdésekkel foglalkoztam, tehát nem veszem én ezt könnyedén ebben a teremben. Amit fontos elmondani, hogy ez egy e, további eszköz a terrorizmus ellen. Ezt elfogadjuk, a nagy közönség is elfogadja. De azt is mondjuk, hogy vannak olyan technológiák, tudjuk, hogy elérhető technológia, ami kevésbé kárt okozó, mint, a, mint ez. Ez tény, erről beszélünk és azt is tudjuk, hogy a bizottságnak kell ö, diktálni azt, hogy milyen technológiák kerüljenek alkalmazásra. Nehéz a helyzetük, mert egy keretben kell dolgozniuk az egész unióban, hogy ezt valamilyen módon harmonizálni is kell. És végül van, Krisz, nem minden héten mész át a body scanneren, hanem egyelőre csak ö, véletlenszerűen ö, mész át, és senki sem megy minden egyes utazáskor. De ami felvetődött, hogy vannak technológiák, amely a munkatársaknál van, akik a reptéri tolkozók, akik, és vannak azok, akik nagyon gyakran utaznak. Elnézést, elnök azt, hogy befejezem. Nem tudjuk, hogy ennek van-e hatása, mert hogyha két hónapig megy, akkor a hosszú távú hatásokkal mi van? Tehát egy észszerű vitát kell lefolytatnunk. Tudjuk, hogy vannak dolgok, amiket meg tudunk csinálni. Használjuk a lehető legjobb technológiát, a leg... és emellette erősítsük a hírszerzési és felderítő munkát, és ezt együtt végezzük el. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Akkor most átadom a szót Filip Konelis úrnak a bizottság részéről 3-4 percben, hogyha lehetne. Uh, thank you, Madam Chair, and, um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet kell, hogy mondjak a bizottság nevében Villini úrnak a véleménytervezethez. A véleménytervezetért már nagyon konkrét és uh, a megfelelő problémákat veszi fel, veti fel. Köszönöm a többi képviselőnek is a ma délelőtti vitát. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy jelenleg hatástanulmányt készítünk a lehetséges uh, biztonsági szkenner felhasználásokról. Ez a hatástanulmány néhány éve indult, és reméljük, hogy a következő hetekben be tudjuk fejezni. Nagyon hasznos tehát, hogy ma előzetesen már meg tudjuk hallgatni a bizottság véleményét. A hatástanulmányban a szokásos szempontokat vizsgáljuk, gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokat. Nos, ebben a társadalmi hatás az különösen fontos most beleértve az alapvető jogokra vonatkozó hatásokat és az egészségre vonatkozó hatásokat is. A hatástanulmány jelentős részét az egészségügyi hatásokra fordítjuk. Természetesen sajnos nincs tökéletes gép a légiközlekedés számára, minden módszernek, minden technológiának hátrányai vannak. Néha biztonsági, máskor gyakorlati hátrányai kényelmetlen az utasok számára például, de addig, amíg a polgári légiforgalomban védelmi intézkedésekre van szükség, addig a lehető legjobb megoldást kell kiválasszuk az utasok és az alkalmazottak szűrésére. A lehető legjobb megoldás, amely figyelembe veszi a szükséges biztonsági szintet, és az, alap, az alapvető jogok és egészség védelmére is a legjobb. Különösen az egészséggel kapcsolatban hadd szóljak még néhány szót. A hatástanulmányban, ahogy az előadó is, különbséget teszünk a, az ionizáló és a milliméterre renkénti hullám technológia között. Mindkét esetben van már meglévő Európai Uniós jogszabály és tapasztalat. A milliméter hullámoknál az általános vélemény, mint minden más alkalmazásnál, a mikrohullámoknál vagy a, a mobiltelefonoknál, hogy az expozíció intenzitása az, ami veszélyes, hiszen nincsen kumulatív hatás, mint az ionizáló sugárzásnál. Általánosságban elmondhatom tehát, hogy addig, amíg a sugárzás intenzitása a milliméter szkennernél minden egyes áthaladáskor nem jelentős, nincs egészségügyi problémája. A szakértőink ezt mondták. Ami az ionizáló sugárzást illeti, Nos, itt szerencsére támaszkodhatunk a meglévő Euratom szerződésből származó védő rendelkezésekre. Ez mindenféle kitettséget a nem orvosi célú felhasználásnál védelmet biztosít, és ide tartoznak a biztonsági szkennerek is. A meglévő jogszabály általános elve három részre bontható, Egyrészt az ionizáló sugárzás nem orvosi célokra, amelyet igazolni kell, az alkalmazását mindig igazolni kell a, annak érdekében, hogy az eredmény nettó előnye az egyén és a, a társadalom számára meghaladja az expozíció kockázatát. Ez az első tehát, amit meg kell vizsgálni. A második, hogy optimalizálni kell az egészségügyi védelmet annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabb legyen a, a sugárzási adag a gazdasági és szociális ö, tényezők alapján oly mértékben, hogy egyetlen egy edény sem, ka, sem kapjon olyan sugárzási mennyiséget, amely meghaladja a jogilag meghatározottat. A tagállamok feladata, hogy egy sugárzásvédelmi testülettel, hatásággal megvizsgáltassák ezeket az eseteket, és megítéljék a lehetőségeket az ilyen berendezések alkalmazásával kapcsolatban. Jelenleg tehát ennyit tudok mondani a hatástanulmány eredményeiről. Mint mondtam, remélhetőleg a hatástanulmányt a következő hetekben be tudjuk fejezni, és akkor vissza tudunk térni majd erre a kérdésre, ha önök is úgy gondolják. Köszönöm. Na, Rosbach egy percet kap, parancsoljon. kort, Egészen röviden, köszönöm szépen. A közlekedési szakbizottságban Schipholon, Amsterdamban már volt ilyen milliméter eh, szkenner, amit megnézhettünk. Öt év rossz tapasztalat van a Schipholon, és nagyon sok olyan munkatárs, aki naponta többször kell, hogy áthaladjon ezeken a szkennereken. Nos, ők óriási koncentrált sugárzásnak vannak kitéve. Úgy gondolom, hogy a testi szkennerek napi használata káros, de mégsem tudták az egészségügyi károsodásokat kimutatni. Tehát valóban megnéztük ezt a közlekedési szakbizottsággal, és meg is tárgyaltuk ezt. No time for oral answers, so for written answer. Csak írásos válaszra lesz idő már, de a passzív berendezéseket miért nem vizsgálják meg, mi a költsége ennek, és miért nem tárgyalnak arról, hogy ezzel áthelyezik a fenyegetést más közlekedési eszközökre, és mi az előnye tehát a társadalom szempontjából. De az írásos válasz az elég nekem erre. Pour une réponse, monsieur le rapporteur, pour un rapport qui visiblement a suscité. Egy válasz, hogy ez előadó úr, ez egy olyan jelentés tervezett, amelyik óriási nagy port kavart, hallottuk a különböző véleményeket. Előadó. Köszönöm az összes hozzászólónak, nagyon nagy figyelemmel követtek ezt a jelentést mindannyian. Mint mi választott politikusok vagyunk. Az a feladatunk, hogy törvényeket dolgozzunk ki, figyelembe véve a követ különböző tényezőket, és ezek között egyensúlyt alakítsunk ki oly módon, hogy minden e, állampolgárnak a jogait megvédjük. Nagyon sok jog van játékban. Az egészséghez való jog, nem csak a röntgen sugarak és a szkenerekhez, de más jogok is vannak a joguk van az állampolgároknak utazni, és védetten utazni. Nagyon fontos, hogy a pszichológiai egészséget is megvédjük a lakosságnak. A mobilitáshoz való jog, a biztonsághoz való jog, mi, akik törvényhozók vagyunk, kötelesek vagyunk figyelembe venni az összes tényezőt, és ezek között egy kiegyensúlyozott szabály dolgozzunk ki. Figyelembe véve hangsúlyozom az egyensúlyt. A kollega, aki kérdezte, hogy mit is csinálunk tulajdonképpen, mire szavazunk, én szerényen kidolgoztam néhány javaslatot, ahol egyetlen egy olyan alap pont van, amihez ragaszkodnék. Mégpedig az, hogy zárjuk ki a röntgen sugárzást. Ugyanis bizonyított az, hogy ez a ö, technológia nem megfelelő és káros az egészségre. Ó, elolvastam a bizottság jelentését. Figyelemben kell venni az összes jogot, olyan technológiákat kell amennyiben lehetséges alkalmazni, amelyik a legjobb jelenleg kapható a piacon. Természetesen mindenképpen figyelembe kell venni a jövőbeni fejleményeket, és, és kiegészíteni, amennyiben a technológia ezt lehetővé tesz. Egy filozófus szeretnék idézni, aki védte a hagyományt, ő azt mondta, hogy a modernitást olyan, mint egy kard, hogyha a rossz oldalon ragadjuk meg, akkor fáj elvágja a kezedet. Viszont, hogyha megfelelően használod, kiváló fegyver lehet. Nos, mi is, nekünk is így kell eljárnunk. Megfelelő módon kell megragadni a, ezt a modern fegyvert. Elnök, köszönöm szépen. A akkor december 6-a délben van a módosító indítványok benyújtásának a határideje áprilisban lesz a szavazás, és májusban kerül a plenáris elé. Következő téma következik, ez egy nagyon fontos téma, a fehérje növények terén tapasztalt hiány az EU-ban. Mi a megoldás erre a régóta fennálló problémára? Ez egy régi probléma tehát, és azonnal meg is adom a szót Parancsol, tessék. Nos, megadom a szót az előadónak, Tabajdi Csaba Sándor úrnak. Parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kívás Európa számára. Európának döntenie kell a között, hogy képes-e növelni a fehérje tartalmú takarmány termelését, vagy ha erre nem képes, akkor egyre több húst kell neki behoznia külső piacokról. E, ennek a kérdéskörnek egy számos környezetvédelmi és egészségügyi vonatkozása van. Jelen pillanatban Európa egyre kiszolgáltatottabbá válik egyre jobban függ és egyre sebezhetőbb, mivel takar, fehérje tartalmú takarmányokat kell mind nagyobb százalékban behoznia. Eközben e, megnőtt Kína szükséglete, tehát a világpiacon is komoly vetétásként jelenik meg Kína a fehérje tartalmú takarmányok területén itt tulajdonképpen környezetvédelmi egészségügyi szempontból e, ketté kell választanunk az állati eredetű fehérjéket és a növényi eredetű fehérjéket, e, fehérje tartalmú takarmányokat. Ami az állati eredetűeket illeti, itt van Dagmar Roth Bérent, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, Mindannyian tudjuk, hogy a bs kor a kergemarhakor óta, amikor 1996-ban a kérődzőkre bevezették a teljes tilalmat, hogy állati fehérjéket etessenek a kérődző állatokkal, máig ez a kérdés azt hiszem, hogy a tabuk közé tartozik. Ugyanakkor az állati fehérjéknek van egy másik vonzata a nem kérődzők esetében, mi legyen a helyzet. Heisling jelentése nem javasolja, nem is foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy a nem kérődzők esetében mi legyen a jövőben a helyzet. Meggyőződésem szerint a bizottságot föl kellene kérni egy tanulmányra, hogy vizsgálja meg a nem kérődzők esetében az állati fehérjékkel való táplálás egészségügyi kockázatait. Ezt mindenképpen azért kell megtenni, mert majd a bevezető másik részében látni fogják, hogy rendkívül korlátozott a lehetőség a növényi eredetű fehérje takarmányok termelésére az Európai Unióba. Ennek gazdaságossági és klimatikus okai vannak. Gazdaságossági oka leginkább az, hogy akkora jövedelmezőségi különbség a gabonafélék eh, termesztése és a fehérje tartalmú takarmány növények terjesztése között, hogy mondok egy példát, az én országomban, Magyarországon, ha valaki szójababot vagy más fehérje tartalmú takarmány növényt termel, az körülbelül a támogatásokkal együtt nullszaldós lesz, nincs rajta semmi haszon, míg ha gabonával veti be, hektáronként 600 eurónyi a haszon. Na most nem tudok elképzelni olyan közös agrárpolitikát, hogy 600 euró per hektár plusz támogatást adjunk, hogy a fehérje növények termesztését mi megpróbáljuk ösztönözni. Mellesleg Franciaországban van erre példa, de mindannyian tudjuk, hogy a közös agrárpolitikában a decoupling, a szétválasztás miatt rendkívül nehéz a célzott támogatás. Ezzel együtt én azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne környezetvédelmi szempontból is szorgalmazni a fehérje tartalmú, fehérje tartalmú takarmány növények termesztését, Azért fogalmazok ilyen bonyolultan, mert a Heisling jelentés pontatlan. A szójabab az nem fehérje növény. A kukorica nem fehérje növény. De a szójabab mellékterméke és a kukoricának a mellékterméke az egyik legfontosabb fehérje koncentrátum. Tehát visszatérve nagyon jó lenne, ha szorgalmaznánk bizonyos növények, szójabab, különböző hüvelyesek termesztését, mert ezek nitrogént vonnak ki a levegőből, csökkentik az üvegházhatású, üvegházhatás kibocsátását, és csökkentik a műtrágya szükségletet, tehát kevesebb műtrágyát kell a talajba bevinni, tehát ezek környezetvédelmi szempontból rendkívül kedvezőek. Rögtön hozzáteszem, de nem oldják meg az unió fehérre tartalmú takarmány szükségletét. Mi itt a gond? A gond ott van, hogy, e, hogy e, ha behozzuk a takarmányokat, akkor a takarmánynak a döntő része génkezelt. És ezzel a problémával egyszer őszintén szembe kell nézni. Ez azt jelenti, hogy mi e-, az Európai Unió takarmány szükségletünknek csak egy tizedét hozzuk be külföldről, ugyanakkor a fehérje koncentrátum szükségletünknek csak egy negyedét tudjuk magunk biztosítani, háromnegyedét külső piacokról szerezzük be. És amit behozunk traktakarmányt, annak kétharmada génkezelt. És csak hogy sokkoljam a Környezetvédelmi Bizottság kollégáit, a mai Európai Unióban használatos takarmánykeverékek 90-95%-a tartalmaz GMO, hat, GMO tartalmú összetevőt. Vagyis a mi protein hiányunk, fehérje növény termelési hiányunk és a behozatalunk számos környezetvédelmi és egészségügyi problémát vet föl. Vagyis ezért a javaslatomban többek között javaslom hogy a közös agrárpolitika reformjában igenis célzottan támogassák a fehérje tartalmú növényeket, fokozottabban ellenőrizzék az Európába behozott fehérje tartalmú takarmányokat, mert ez egy nagyon komoly kockázat, ez ma nincs kellőképpen megoldva. Itt van egy képmutatás a részünkről. Ellenez, sokan ellenzik a GMO-t, és közben nem veszik figyelembe, hogy a behozott szója 90%-a génkezelt, vagyis a takarmányaink, amivel etetjük az állatokat, 90%-ba valamiféle GMO hat összetevőt komponens tartalmaz. Tehát e tekintetben is ezzel a problémával is szembe kell nézni. És ö, végezetül én ö, fölhívnám arra a figyelmet, és kérném a Környezetvédelmi Bizottság támogatását. Rengeteg környezetvédelmi pozitív hatása lenne a fehérje tartalmú növények termesztésének. Már az előbb említettem az üvegházhatást, a nitrogén lekötését, ahogy a hüvelyesek lekötik a levegőből a nitrogént. De emellett a vetésforgó is. Tehát rendkívül módon segíti a biodiverzitást, vagyis a jövő közös agrárpolitikájában ma még nem ismerjük el a környezetvédelmi közjavaknak az árát. A gazdáknak tulajdonképpen azokat a pozitív környezetvédelmi közjavakat is kompenzálni kellene, ami például ezt a biodiverzitást, vagy a üvegházhatású gázok elleni pozitív hatást eléri. Én azt hiszem, hogy ezek azok az elemek, amelyek föltétlenül fontosak a Környezetvédelmi Bizottság számára, és ezeket fogalmaztam meg a véleményembe. Köszönöm a figyelmet! Euh, Köszönöm szépen, előadó úr! Mint shadow raportőr, néhány szót szeretnék mondani. Először is Gratulálni szeretnék az anyagának a minőségért, mert nagyon érdekes anyagról van szó, bizonyos technikai kérdéseket érint. Ön kihangsúlyozta az élelmiszerbiztonság kérdését, a függetlenségét, a genetikailag módosított szervezetek kérdéseket érinti Ugyanakkor említett az, hogy szükség lenne egy másik fajta modellre is, ami a húsokat illeti. Ez a hús fogyasztás összefügg a túlsúlyjal is. Emlékeztetném arra, hogy 168 millió ember túlsúlyos Európában. Nem mondom azt, hogy ez a húsnak a hibája, de úgy gondolom, hogy módosítani kell azon a táplálkozási modellen, amit alkalmazzunk ugyanis mi pontosan erről beszélünk. Most eh, takarmányról beszélünk, tehát közvetetten kerül az emberhez ez az anyag, de nagyon fontos kérdés mindazonáltal. Az utóbbi tíz évben 5%-kal növekedett a húsfogyasztás Európában. Ez eh, nagyon nagy környezetvédelmi kérés, kérdéseket vet fel, ezekkel foglalkozunk is, az erdőírtás, illetve a um, gáz kibocsátása, káros gázok kibocsátása. 15%-kal növekedett a gázoknak a kibocsátása ezen a területen. 18%-a a CO2 kibocsátás, szemben a 14%-a mi a szállítom, a közlekedés bocsát ki. Nos, jelentős éghajlatváltozási tényező. Ugyanakkor ez párosul az erdőírtással is. Argentina például több mint két millió hektár erdőt írtottak ki, főleg szója termesztéshez. Ez körülbelül az Egyesült Királyságnak a területének a 94%-a vagy négyszerese a Hollandia területének. 2050-ig az Amazonas erdőinek, őserdőinek a 80%-et ki fogják írtani a szója termesztés miatt. Nos, Megfelelő módon kell tehát a fehérje növények kérdését globális szemszögből kell ezt nézni, és köszönöm szépen az előadónak, hogy mindezekre rámutatott. Két kérdést szeretnék eh, fölvetni. Az omega-3 kérdése az omega-3 kérdése egy olyan kérdés, ami egyre inkább előtérbe kerül ugyanis nagyon sok fehérje növény, a táplálkozásunk révén mi nagyon kevés omega-3-at fogyasztunk, ez közegészségügyi problémát is fedvethet. Aztán a glifoszátnak a kérdése is, amelyik összefügg a génmódosított szervezetekkel. Én támogatom tehát előadó úr az jelentését, egyszerűen ezt a két tényezet szerettem, szerettem volna kiemelni. Anna Rosbach is szólt kért meg, tehát már parancsolj, tehát már. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ugye az ember a vita során többször érzi mint hogyha ez már előfordult volna, ez a dejavú vu hatás gyakran visszajön. akár 13 évre visszamenően van már ez a vita. 15 évvel ezelőtt már a BSE vezére a parlament rámutatott. 97-ben aztán vizsgálati, vizsgálóbizottság 98-99-ben ez a bizottság munkáját folytatta, az egyik kollega, aki még szintén tag, nagyon hosszan követte ezt a kérdést nyomon, foglalkozott vele. Úgyhogy egy kicsit mondhatom talán, hogy ismerem ezt a témát, sőt, fontos probléma, mégpedig az is probléma, hogy a probléma egy részét mi magunk csináltunk. Ezt azért józanul valljuk be. Tabajdi úr kiváló véleményt terjesztett elő a mezőgazdasági bizottság elé, és biztos vagyok, hogy talán egy picit módosítva, de mégis nagyon jó javaslati alap lehet itt is. Úgy gondolom, hogy az előadó jelentése a mezőgazdasági bizottságból is egészen kiváló, sőt, meg kell mondjam, hogy nehéz lenne még jobbá tenni, bár mindent megteszünk érte, hogy az legyen. Tabajdi úr, véleményében kiválóan jelezte, hogy az, a fehérje szektor a, az állati táp terén hogyan fejlődött alahol, alakult. Van egy zöld képviselő, aki gazda, és aki sajnos meg kell, hogy mondjam, nem tag már, a Gréfe von Baringdorf igen kritikusan rámutatott arra, hogy az érzések az érzelmek nem mindig vezetnek jó politikához. A, az állati, fehérje, állati tábban a fehérje növények mindig is kérdést jelentettek, és a, az Európai Parlamentben magasra csaptak, mondjuk így, az érzelmek e kérdéskörben. Én magam soha nem értettem. Megjegyzem ezt, és Gréfe Zubáringdorf kollégám sem és hogyha a Heisling jelentést helyesen olvasom, akkor ő legalábbis úgy véli a hetes pontban, ahogy Tabajdi kollega is a hatos pontjában, a véleménye hatos pontjában jelezte, a különböző fehérje növények, növényfajtákat meg kell vizsgáljuk. Így van, teljes mértékben igaz ez, meg kell néznünk, hogy, hogy a fehérje növények termesztése elinduljon és támogassuk. Nem szabad, persze nem leszünk függetlenek a, az importtól, de a kérdés az, hogy hogyan tudjuk a, módosít, a minőségét módosítani. A, a genetikailag módosított anyagokat nem biztos, hogy akarjuk. Én mindig is mondtam, hogy az, aki mindent eh, megtiltotok, eh, hogy nehogy a kolbászban valami genetikailag módosított legyen, azt elfogadjátok, hogy amit az állat eszik, az génmódosított. Én ezt nem akartam sohasem. Fontos tehát, hogy a fehérje növények termesztését támogassuk, de egy dolog legyen világos – soha nem tudjuk elérni azt, hogy a, az Európai Unió jelenlegi állatállományát fehérje növényekkel ellássuk. Csak teljes monokultúrával tehetnénk ezt meg. És ez a jelentésben is benne van tehát nem lehet má, alternatíva. Ha azt mondjuk, hogy nem akarunk importokat, akkor viszont tessék a, a, az állati eredetű liszttel foglalkozni. Amellett szólnék. A hat, Tabajdi úr hatos pontja és Hajszling úr hetes pontja értelmében foglalkoznia kell a bizottságnak ezzel a kérdéssel. De nehogy meg bemerje az orrát. Fogadjuk el, kedves kollégák, hogy a, a fehérje növények kérődzők számára készített tápban megjelenjenek, az azért volt, mert az állati eredetű fehér keveredet a a fehérje növényekkel, vagy nem tudtak erről a, a parasztok, vagy nem akarták ezt így. De nem, ez, ez e, nem volt megengedve. Megjegyzem zárójelben, a, e, ne felejtsük el, hogy a halliszt e, ugyanúgy, tehát hogyha a kérődzőknek hallisztet adnak, az ugyanúgy etikátlan. Lehet, hogy borjúra korlátozható ez a kérdés, de még mindig nem értem, hogyha mondjuk a, az északi tenger partján Észtországot, Izlandot nézem, eh, az ottani eh, eh, halliszt dio, igen erősen dioxiddal te, ö, ö, szennyezett hallisztet adjuk a saját állatainknak, hát én úgy gondolom, hogy ez hülyeség lenne. Hogyha én az állati liszt mellett szólnék, akkor a dolognak lenne némi pikantériája ezek alapján. Hogyha a kérődzőket most kizárjuk, mert ugye az vitán kívül van, tehát akkor maradnak ugye a disznók és a szárnyasok. A sertés és a szárnyas mindent megeszik. Ha mi most az Európai Unióban megengedjük magunknak azt a luxust az állatok leülésén, hogy csak a legjobb részeit dolgozzuk fel, de az egész maradékot, amely még mindig eleg, eh, még alkalmas a, az emberi fogyasztásra, elégetjük, nos, mert nem akarunk eh, vele eh, mindenevőket táplálni, az luxus. Nyilvánvalóan a parlament korábbi képviselője, Pausen kollega egyértelműen azt mondta, hogy vigyázni kell arra, hogy ne legyen kannibalizmus. Jó, rendben van, persze. Lehet garantálni, hogy az állati hulladék ne ugyanannak a fajtának az asztalára vagy a, a táljába kerüljön. Na de miért nem? Itt van a filé, és egy kicsit van egy másik darab hús ugyanabból az állatból. E, és akkor azt mondjuk, hogy az nem jó, azt mi nem eszük. De akkor miért nem lehet állati lisztet csinálni, vagy állati tápot csinálni belőle? azok, akik a mikrobiológiai eh, előállítása kapcsolatban véleményeket fogalmaznak, eh, még Bőge úrral, meg eh, Gréfecó Báringdorrappal együtt kidolgoztattunk az úgynevezett trokice módszert szakértőkkel. Ez a, az idő és hő és nyomás mixe, lehet, hogy ez a, ez a módszer már nem aktuális, de még mindig a legjobb arra, hogy minden egyes betegségkeltő anyagot kiöljön a, a, a, az állati e, eredetű anyagokból. Jó, tehát a fehérje növények nagyobb termesztési lehetőséget támogatni kell, ez igen, ezt támogatom, de arra is igaz mondok, hogy soha nem fogunk tudni elegendő fehérje növényt magunk termeszteni, és éppen ezért meg kell néznünk az egész húshulladék, tehát állati húshulladék kérdését, ami a mi élelmiszeri láncunkból eddig kidobtunk. Ezt újra kell vizsgálni. Megadom a szót most a bizottságnak. Erik Udems úr képviseletében itt van, a Digi Agri. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt kell, hogy mondani, hogy kiváló jelentést hallottunk, és gratulálok az előadónak. Ez már hangoztatta is a bizottság. Néhány pontot szeretnék kiemelni, amit az előadó kiemelt a bevezetőben. Úgy gondolom, hogy az előadó egy rendkívül fontos dolgot említett az elején, az, hogy történelmileg az Európa Unió a szója első importőre a világon 2009 óta ez már nem így van. Kína átvette ezt a szerepet, tehát mindenképpen megváltoztatja ezt a helyzetet. Most már nem mi vagyunk a főszereplők, most már Kína az első szója importőr a világon. Nos, egyetértek azzal, amikor ön azt mondja, hogy egy tanulmányt kellene elkészíteni az állati takarmányban lévő fehérjékről. Ez nagyon fontos kérdés, nagyon fontos, mert ezt a kérdést valóban tanulmányozni kell. Ő rámutatott arra, hogy gazdasági okok miatt a fehérje termelés nem annyira gazdaságos összehasonlítva például a gabonákkal, és ebben önnek igaza van. A fehérje növényeknél felület szerte a világon, azt mondanám, hogy csökkenés van. A 68-as cikke azt írja elő, hogy bizonyos országok, hogy bizonyos intézkedéseket vezessenek be az országok. Ilyenek történtek Franciaországban, Lengyelországban is ön azt mondja, hogy eh, amikor gémodosított szóját hozunk be az Európai Unióban, ez azt jelenti, hogy engedéllyel hozzunk be eh, gémodosított eh, termékeket. Ez egy hosszú vita, ez valóban, ez egy hosszú kérdés. Húsz éve beszélünk már erről a fehérjékről, és a múltban több sémát dolgoztunk ki annak érdekében, hogy megfelelő módon el tudjuk látni a piacot fehérje növényekkel. Elmondhatjuk azt, hogy ezek az intézkedések rendkívül drágák voltak, és nagyon kevéssé hatékonyak. És ennek ellenére a szója kereslet nem csak hogy csökkent, nem, nem csak hogy nem csökkent, hanem növekedett az Európai Unión belül. Ennek ellenére az utóbbi években a biotermékek a köles a repce termelés növekedett 35-40 százalékkal az Európai Unión belül. Ez eh, tehát, ahogy látták önök, az utóbbi években megnövekedett, a repce termelése jelentősen növekedett, tehát az Európai Unión belül. Hogyan tudunk eh, helyettesíteni az importerokat? Tehát, hogyha megnézzük a szója importot, hogyan tudjuk ezt kezelni? 30-35 millió tonnát importálunk évente, vagy ennek megfelelő összeget hogyha ezt meg kellene termelni, ez az 30-35 millió tonna. Nos, 2,8 tonnát kellene termelni hektáronként. Ez azt jelentené, hogy az Európai Unióban 14 millió hektárt kellene ezeknek a növényeknek a termesztésére szánni. Hol találunk 14 millió hektárt? A van első megközelítésben azt mondhatnám, hogy a gabona, a jelenleg gabonát termelő földeket kellene erre hasznosítani, de ez kevés lenne aztán néhány hektárt szerezhetnénk máshonnan, de leginkább a búzától kellene elvenni területeket. Ez az azt jelenti, hogy a búza termesztésre szánt területeknek a kétharmadát kellene szójára fordítani. Az Európai Unió exportőr, búza exportőr, tehát csökkenteni kellene az exportot annak érdekében, hogy több szóját, illetve fehérje növényt tudnánk termelni. de így is 1,5 millió hektárt tudnánk szerezni, és em, még egyszer emlékezhetem, hogy szükségünk lenne 14 millió, ton, millió hektárra annak érdekében, hogy megfelelő legyen. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy ebben az esetben gabona importőrre válnánk, illetve buza importőrre. A 2013-as utáni kap jelentés az még nem volt még. A a food security, az élelmiszerbiztonságról szóló témában szó van a fehérjékről. Azt mondja, hogy a tagállamoknak támogatnia kellene a szinergiákat a fehérje növények termesztésénél. Ez azt jelenti, hogy a bizottság majd elkészít tanulmányokat ez ügyben, de figyelembe kell venni, hogy nem hogy amennyiben a szója importot teljesen fedezni akarjuk, akkor 14 millió hektárt kellene találni. Köszönöm szépen ezeket a pontosításokat, ezek nagyon fontosak a kérdés jó megtárgyalásához grazie, chiedo scusa. Eh, Köszönöm szépen, egyetértek azzal, amit a kollega mondott, illetve a bizottság is mondott. El kell kerülni a nem kérődző állatoknál az állati eredetű fehérék használatát. Ez gazdasági szempontból is akár fontos Ugyanakkor ezek mindenevő állatok, és ez biztosítani kell. Nem olvastam el még egyszer a 2001-es rendeletet, de hogyha nem adunk állati eredetű takarmányt az állatoknak, akkor szinte lehetetlen helyzetbe kerülünk. A halliszt ebben az esetben nagyon fontos lenne. Az állati eredetű hulladéknak a felhasználásáról szólva különböző vélemények vannak. Ezzel kapcsolatosan mi azt mondjuk, hogy használjuk föl a állati eredeti hulladékot biogázok termelésénél. Ugyanakkor ennek a szakbizottságnak egy másik anyaga azt mondja, hogy ez a termelési módszer nagyon nagy CO2-t eredményez. Jelenleg azt látjuk, hogy nagyon sok állati eredetű hulladékút használunk föl, ezeket összerakják más anyagokkal, és bioenergiát termelnek ugyan ezek, és ugyanakkor rengeteg CO2-t termel, és egy olyan salak anyag keletkezik ebből, amivel nem tudunk mit kezdeni. Én szeretném, hogy a bizottság foglaljon állást. Támogatjuk ezt a fajta tevékenységet, vagy nem támogatjuk? Milyen módon használjuk föl ezeket, és milyen módon kezeljük az ebből következő salakanyagot. Szeretném megérteni a bizottság, mit gondol erről, Mit csinálunk azzal a rengeteg széndioksziddal, ami felszabadul ilyenkor? Ezt képesek vagyunk felhasználni? Kathleen Szüliának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen úgy gondolom, hogy ezek a fehérje kérdések nagyon fontosak Európában. Szerintem nem lehet tovább növelni a szója importot és az egyéb fehérje növényeket, mert egyre inkább veszélybe sodorjuk a biztonságunkat, és főként Európának az élelmiszer függetlenségét. Még a jelentése kapcsolatban egy észrevételem lenne Tabajdi úrnak, a jelentés készítőjének. Felvetődött bennem a kérdés, hogy mennyire pertinens utalni arra a ö, tragikus eseményre, amit a kergemarhakor jelentett. Szerintem nem érdemes stigmatizálni az állati eredetű fehérjéket egy olyan ágazattal szemben, amelyik mégiscsak nagyon jó termékeket állít elő, és nagyon nagy erőfeszítéseket tette ennek érdekében mindenképpen. Tehát ezért nem kéne ezt felhánytorgatni. Favorizálni kell a növényi termékeket, de szerintem nem lehet megkerülni az állati eredetű fehérjéket sem. Másik dolog, amiben támogatom a jelentés készítőjét, figyelembe véve az importkótákat, többek között a szója esetében, alapvetően fontos, hogy egy megfelelő felügyeleti rendszert és ellenőrzési rendszert dolgozzunk ki a növényi fehérjék importjára, és meg kellene erősíteni a helyszíni ellenőrzéseket is. Kicsit félénk a négyes bekezdésnek a megfogalmazása, ahol azt mondja, hogy nem lehet megelégedni olyan ugye az van, hogy parfois effektué, ez szerintem ez a néha ellenőrzés, ez nem elegendő, hanem szisztematikus ellenőrzésre lenne szükség. Elnök, köszönöm szépen, megadom akkor ismételten a szót a jelentés készítőjének, Tabajdi úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ami az észrevételét jelenti, úgy vélem, hogy érdemes felhívni a figyelmet fokozott mértékben arra, hogy megváltozott az élelmezési kultúrája az európai állampolgároknak, elhízottság és egyéb kérdésekben teljes mértékben egyetértek önnel, és ami az élelmiszer biztonságot illeti, ami azt jelenti, hogy a külső piacokkal szemben sérülékenyekké lettünk, ugyancsak egyetértek önnel és más kollégákkal is. Ami Dagmar Rothberend eh, észrevételét illeti, kérném, hogy támogassa a módosító indítványomat, mert én itt eh, tulajdonképpen eh, a mezőgazdasági bizottságnak vagyok a teljes jogú tagja, árnyékjelentéstevő vagyok, itt pedig a környezetvédelmi bizottságban véleménykészítő. Tehát készítettem egy módosító indítványt, amiben azt kérem, hogy a bizottságot kérjük fel, hogy készítsen egy tanulmányt a problémáról, nevezetesen a hulladékok, az állami, állati eredetű hulladékokkal, illetve hogy ez hogyan hasznosítható, vagy hasznosítható-e a nem kérődzők táplálására. És egyetértek azzal is, hogy nem szabad kizárni annak lehetőségét, hogy például a hallisztet, vagy más állati hulladékot a nem kérődzőek etetésére felhasználjuk. Nem kérődzőekre, mert ugye a kérődzőek esetében ez világos, hogy ez teljesen kizárt, de nem kérődzőek esetében meg kéne ezt vizsgálni, hogy a tabukat fel kellene számolni. Ez teljesen világos. És Rossz úrnak, ugye jelentéstevő voltam a biogáz ügyben, és egyetértek Dagmárral, igaz, az állati fehérjére is fel kell használni, előállításra is fel kell használni, és biogázra is. Egyszerűen luxus, hogyha nem használjuk fel ezt az állati hulladékot arra, hogy állati fehérjét állítsunk elő, mert konszenzus van e tekintetben, és a bizottság képviselője is hangsúlyozta, hogy sohasem leszünk önellátóak fehérjéből. Ez teljesen világos. És az is világos, hogy egyértelműek a határok. 40 millió hektár hihetetlen mennyiség, itt állítható elő a növényi fehérje. Ezért kell megnyitni az ajtót az állati fehérjék előtt a nem kérődző állatok esetében. Köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy nagy vitánk lesz még a mezőgazdasági bizottságon belül is. Nagyon sok és különböző vélemény van az állati fehérjékkel kapcsolatban. Legalább annyira különbözőek a vélemények, mint itt. Ezért voltam egy kicsit óvatos a megfogalmazásában a véleményemnek, mert úgy gondoltam, hogyha itt nagyon nagy az ellenállás e tekintetben, de nagyon örülök, hogy végül is itt alapvetően egy realista megközelítés érvényesül, és nagyon is a valóság talaján mozognak. Elnök, köszönöm szépen a kitűnő minőségű jelentést, és köszönöm a kitűnő vitát, rendkívül lenyűgöző volt. A határidő december 7 en módosítóra, január 25-én lesz szakbizottságban, Agriban 26-27, január 26-27-én és plenárison márciusban. Akkor most álljunk rá a következő pontjára napirendnek, ami a 2007-2013 közötti időszak kohéziós programjának végrehajtásáról szól, és Rosé Manuel Fernándeznek adom át a szót. Köszönöm, elnök asszony, átérek portugál nyelvre. A Lisszaboni szerződés bizonyos alapvető értékeket ír elő gazdasági, társadalmi értékeket állít fel, és ezeket mind belefoglalja a szerződés. Jelenleg most a Lisszaboni szerződés hatályba lépésének egy évét ünnepeljük. Most ezen belül is a kohéziós politikákkal szeretnék foglalkozni. A területi, illetve szociális kohézióról van szó. Az Európai Unió 271 régióját szeretnénk egymáshoz közelebb hozni. A rendelkezésünkre álló állat, adatok alapján szeretném ellenőrizni, hogy késés van a végrehajtásban. Ez azt jelenti, hogy jobbá kell tenni a végrehajtást. A kiválasztott projekteknek a, a, nem haladja meg a, a 21%-át a programoknak. Ami a környezetvédelmi programokat, amelyek összefüggnek a 20-20-as stratégiával, és amelyek összefüggnek ennek a stratégiának a célkitűzésével, nevezetesen az, hogy csökkentsük a káros gázok kibocsátását, amelyek növelik az energiahatékonyságot és a megújuló energiák nagyobb arányú felhasználását. Tehát, ami, ahogy mondottam, a háztartást, eh, bocsánat, a mm, káros gázok, a megújuló energiák, felhasználását, ami a káros gázok kibocsátását nem szabad elfelejteni, hogy a parlament 30%-at fogadott el, nem is olyan rég volt ez, ennek az elfogadása, és ezért nagyon fontos a célkitűzések tekintetében, hogy már most elkezdjük ezeket végrehajtani és megvalósítani. Ehhez az kell, hogy egyre intenzívebben foglalkozunk a kérdéssel. Van egy másik kérdés. A zöld munkahelyek előteremtésének a fokozása. Ez egy nagyon fontos téma 2020-as stratégiában. Ezen kívül a természet közötti katasztrófák megelőzésének eh, programait. A befektetések, amelyeknek az a célja, hogy a szennyezett ipari területeknek az új eh, megújítását irányozzák elő, ezt fel kell gyorsítani. Ezeknek a befektetéseknek a végrehajtása jelenleg igen csekély. Mindezt tehát a jelenlegi szabályozásnak a szempontjából kell. A társ finanszírozás kérdésével is kell foglalkozni. Csökkenteni kell a bürokráciát, és nagyobb rugalmasságot kell biztosítani a jelenleg hatályos szabályok figyelembe vételével tehát annak érdekében, hogy a végrehajtás mértékét növeljük. Egy másik nagyon fontos, transzverzális kérdés az átláthatóság ami a környezetet illeti, ez a dolog rendkívül fontos. Nagyon fontos, hogy tudjuk pontosan, hogy honnan származik a forrás, pénzügyi forrás, hova kerülnek ezek a pénzügyi források, és milyen mértékben valósul meg a befektetés nagyon fontos, hogy megtudjuk pontosan, hogy melyek azok a projektek, amelyeket elfogadtuk, és eh, amelyek szolgálják a célkitűzéseinket a 2020-as stratégia fényében, és nagyon fontos tudni azt is, hogy melyek azok a környezetvédelmi környezetvédelem területén végrehajtott befektetések, amelyek szinten elősegítik a 2020-as Melyek azok, amelyek tehát segítenek nekünk abba, hogy megvalósítjuk a célkitűzéseinket. És úgy vélem, hogy ebben mindannyian egyetértünk, hogy a 2020-as célkitűzés nagyon fontos. Ezzel kapcsolatosan nagyon fontos lenne, rendelkezésre bocsátani azokat a projekteket, amelyek már elfogadásra kerültek, illetve amelyek most hamarosan elfogadnak, és ezt például kitenni online-ra, hálózatra, hogy azonnal hozzáférhetőek legyenek az adatok, hogy mindenki tudja, hogy melyek azok a projektek, amelyek elbírálás alatt vannak, és melyek azok, amelyek elfogadásra kerültek, hogy mindenki tudja, hogy mit hogy mi történik, hogy jobb legyen az ellenőrzés, jobb legyen az átláthatóság. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak a munkájáért, Nikolászics kollega. megvitattuk már ezt a kérdést alaposan, és úgy döntöttünk, hogy megtaláljuk a megfelelő, a legjobb kompromisszumot annak érdekében, hogy kidolgozzuk ez az anyagot, amelyik igen fontos lesz az európai nap szempontjából. Köszönöm. Madame Schilders. I'd like to thank the rapporteur for his... asszony, köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadónak a tervezetet. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniós politika 2020-as célkitűzései sikeresek. Én a, a kohéziós forrásokkal óriási eredményeket értünk el. Ennek ellenére még mindig aránytalanságok vannak, amelyek nem is fognak soha eltűnni vannak nem hatékony és nem fenntartható eljárások. A 2020, 2007-2013-as programban a szocialista csoport a, a környezeti ágazat hatékonyabb végrehajtását tűzte ki célul. Ebben támogatom az előadót. A tagállamoknál te fontos, hogy az EU kohéziós forrásainak megfelelő követelményeket teljesítmény, teljesítsék, különösen akkor, amikor a, a nemzeti költségvetések nyomás alatt vannak. A valós és online rendelkezésre állás a kohéziós politikai programoknál rendkívül fontos Európa szerte. Meg kell nézni az egészségügyben meglévő egészségügyi egyenlőtlenségeket. Ez nem segíti az okos fenntartható növekedést, amit mindannyian szeretnénk a 2020-as stratégia keretében. Végül pedig, ahogy az ötödik jelentés is említi, a kohéziós politika E, e, további világos példája annak, hogy az Európai Unió egyszerű e, zónájában milyen eljárásokra van szükség. A további sikerekre van szükség, de 2014-ig és azon túl is szeretném megköszönni az előadónak véleményt, tervezetét, és várom, hogy a következő hetekben kollégákkal együttműködhessem. Köszönöm. Richard Zéber. Richard Zéber úr következik. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék a kollégáknak és a jelentéstevőnek is. Úgy gondolom, hogy a kohéziós politika esetében nagyon oda kell figyelni, hogy egyetértsünk ezekkel a kérdésekkel. Különösen fontos a 2020-as stratégiának való megfelelés. Fontos, hogy a jövőt kellően előrevetítsük, és valamennyi program, program ezekre a célokra összpontosítson. Ez fontos a következő pénzügyi időszak szempontjából is. Fontos meg tudni, hogy mennyi lesz a, az elérhető pénz, illetve hogy mennyit irányozzunk elő ezen programokra a költségvetési szempontból szempontból fontos lenne, hogy egyszerűsítsük az eljárásokat, illetve a pénzalapokhoz való hozzáférés módját. A zöldeknek mindig nagyon fontos dolgaik vannak, ami, úgyhogy nem tudnak ide figyelni arra, amit én mondok, de hát ez önmagában nem baj, ez nem lehet gond. Nyilvánvalóan a regionálpolitika nem érdekli a zöldeket. Csak vicceltem, bocs. De a tulajdonképpeni kérdéshez visszatérve nagyon fontos, hogy ez a regionális kezdeményezés támogatást kapjon. A régiók tudják a legjobban, hogy hogyan akarják a fejlődésüket alakítani. Az európai regionális politikának megfelelő kezdeti finanszírozást kell biztosítani, de ne felejtsük azt el, hogy ez csak egy kezdeti finanszírozás legyen, ez a kezdeti finanszírozás, és a projekteknek hosszú távon önmaguknak kell életképessé válni. És jelenleg még az a benyomásom, hogy a, az alapok erre még nem megfelelőek. Hadd térjek ennek kapcsán át arra, hogy a tagállamok, különösen a, a déli országokat nagyon érintik a az erdőt tüzek, és megpróbálják saját maguk valahogy ezeket kiegyenlíteni. Egyértelműen kell tenni a helyzetet, hogy milyen hatáskörök vannak, és alapvetően a tagállam feladata ezeknek a problémáknak a megoldása Európának. Nem hiszem, hogy itt túl nagy súlyt szabadna kapnia. Ezek egyszerű állami szabályozásokkal sokkal jobban kezelhető kérdések. Például az építési tilalom, a tíz évre szóló építési a leégett területeken például megfelelő intézkedés. Úgyhogy vissza kell térnünk ahhoz, hogy miért is hozták létre a kohéziós alapot az infrastruktúra, finanszírozás, környezetvédelem, és ez a mi szakbizottságunk számára fontos cél de, mint mondtam, a tagállamok legfontosabb kedvezményezetjei a politikának, de nem szabad, hogy a saját felelősségüket téren elveszítsék. Köszönöm. Si Michel Tremopoulos. Michel Tremopoulos, parancsoljon. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ. Nem az volt a szándékom, hogy nem volt szándékom, hogy véleményt mondjak, és az egyik oka ennek az, és egyébként ezzel indirekt módon válaszolok is annak a kollégának, aki a zöldekhez fűzött észrevételt. A zöldeket igenis nagyon érdekli a regionális politika, kohéziós politika, és egyébként jelezni kívánom kollégánknak, hogy én elnöke vagyok a Regionális Fejlesztési Bizottságnak, és meg kell mondjam, hogy egyébként rendszeresen ez a bizottság ugyanakkor ül össze, hát nem tudok egyszerre két helyen lenni. Úgyhogy ott hagytam a Regionális Fejlesztési Bizottságot, ahol éppen a regionális kohézióról tárgyalnak, és azért jöttem ide, hogy nyomon kövessem az önök szakbizottságának a vitáját. Nyilvánvaló, hogy védem a kohéziós politikát, a regionális kohéziót, és most ebben a pénzügyi válság, gazdasági válság időszakban egy nagyon bátor szerkezet átalakításra van szükség, mert úgy tűnik, hogy a válság meghosszabbodik, és egy domino effektus van a az Európai Unióban, különösen délen, és a gazdasági válság, az energetikai, környezeti válság és szociális válság is, sőt társadalmi válság. Tehát egy általános politika váltásra van szükség, és ez a politikai váltás nem érhető el szociális liberális megállapodásokkal. Tehát sokkal több szinergiára, nagyobb hatékonyságra van szükség többek között a szociális kohéziós alapokra, az egyéb kohéziós alapokra. Tehát át kell gondolni, át kell vizsgálni a különböző politikákat, és nyilvánvaló, hogy az a szöveg, amely előttünk van, és ami eh, egy kiindulási alap, és bizonyos gondolkodási pontokat vett fel. Szerintem ezt kell bátran gazdagítanunk, és ilyen értelmű javaslatokat kell beterjesztenünk. Mindenképpen azt szeretnénk, hogy ezt az új perspektívát megadjuk a kohéziónak, védeni kívánjuk ezeket a különböző gondolkodási iskolákat, amelyek különböző érdekcsoportok vagy államok nevében beszélnek, amelyek a kohéziós politika újraállamosításáról beszélnek. Szerintem mindenképpen el kell mélyíteni ezt a politikát, meg kell adni a fontosságát a, jelen, a helyi és nemzeti sajátosságoknak. Ezt elmondtuk és el is fogjuk mondani. Úgy gondolom, elengedhetetlen, hogy támogassuk azt a célkitűzést, hogy 30%-kal csökkentést érjünk el és ezzel reagáljunk a klímaváltozásra. Elengedhetetlen, hogy minden célkitűzést a biodiverzitás területén is megvalósítsunk. Tudjuk, hogy az idei év éppen ezzel a témával foglalkozott. Szerintem elengedhetetlenül fontos, hogy megfelelő mérési módszereket, mutatókat alkalmazunk, ami jobb és alkalmasabb, mint a GDP, a bruttó nemzeti termék Ugye e, tudjuk, hogy egy közúti baleset megnövelheti a GDP-t, mert adott esetben a kórházakat fogja működtetni, a temetékezési vállalkozásokat, és hogyha kivonjuk, vágjuk az összes európai erdőt, és ezt exportáljuk a papírt, akkor is a, a gazdasági pénzügyi mutatók javulni fognak, ugyanakkor a környezet tönkre megy. Tehát más mutatókra van szükségünk, ahol az ember ember van, a, közö, a föld, a bolygó és a környezet van a középpontban. Köszönöm. Miroslav úr, Miroslav Nikolaszik úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon kedves, hogy megadja a szót, mert Tremopulos kollégám egy időben két bizottságnak a tagja, és ő a regionális bizottságban is jelen van, és én pont ugyanebben a helyzetben vagyok. Köszönöm szépen még egyszer. Szeretném biztosítani önöket, kedves kollégák, mindazokat, akik előttem szóltak, és a José Manuel Fernández kollégámat is, a jelentéstevő, nagyon jól és nagyon hozzáértően dolgozta ki az Envi Bizottságnak az álláspontját. Szeretnék köszöntet mondani Zébers és Ronapulosz kollégáknak is, akik árnyék jelentéstevői voltak ennek a jelentésnek. Olyan jelentés ez, ahol ö, én magam is ö, ö, jelentéstevő vagyok. Tehát nagyon jó, hogy ez a bizottság megfelelő tagjai vannak a regi bizottságnak is. Tehát biztosítani kívánom önöket, hogy mindenképpen az én jelentésembe bele kívánom venni azokat az üzeneteket, amiket itt mondtak el, és igyekszem ezt képviselni a mi jelentésünk végleges változatában. Nagyon örülök, hogy ez a jelentés, ez az áttekintés arról, hogy a kohéziós alapok és a kohéziós politika hogyan kerül felhasználásra, ekkora figyelmet kapott. Nagyon örülök, hogy ez a vita még messzebbre megy, és eh, igyekszünk hosszú távú álláspontokat eh, fenntartani, kialakítani. Ez fontos a politika jövője szempontjából. Tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy a munka, ami ezzel a jelentéssel kapcsolatos, lassan, de biztosan halad előre. Már volt egy megbeszélésünk az árnyékjelentéstevőkkel. Sajnos kollégám nem tudott ott lenni, de elmondta véleményét, és remélhetőleg, ahogy már korábban mondtam, én is képes leszek beépíteni az én értékelésembe, összegzésembe a, ezeket a véleményeket, mielőtt elkészülne a végleges jelentés. Ez január 11-ére van időzítve. Azok a hozzászólások, illetve amiket e, itt hallottam, illetve azok az észrevételek, amiket tettek, nagyon hasznosak, és tovább gazdagítják ezt a készülő szöveget. Remélem, hogy ezek a kérések, amiket José Manuel Fernández is megfogalmazott, megfelelnek az én prioritásaimnak is, és nagyon örülök, hogy ezek a prioritások még határozottabban fognak megjelenni a szövegben, és egyértelmű kommunikációt jelentenek. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, tisztelt elnök asszony, nagyon köszönöm hogy meghallgattak, és én is várom a további együttműködést, csak úgy, ahogy várom a különböző módosítókat is, amik majd megvitatásra kerülnek e bizottságban, és mindenképpen figyelembe fogom őket venni, amikor a regi bizottsági üléseket tartjuk. Elnök, hogyha a bizottság kíván hozzászólni, akkor megadom a szót, csak nagyon-nagyon röviden kérem. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság szempontjaiból én magam is üdvözlöm az előadó munkáját, a ma délelőtti vitát. Az új jelentés jelenlegi programozási periódusban valóban azt a célt szolgálta, hogy stratégiai és átfogó vitát folytassunk a kohéziós politikáról, úgyhogy nagyon örülök a, bizottság véleményének, és arról, hogy a kohéziós politika hogyan járul hozzá az Európai Unió politikájához. Akkor, amikor a tárgyalások eredményét ellenőrizzük, akkor ele, e, e, elemeztük, akkor úgy láttuk, hogy a, a kohéziós politika kihelyezéseinek több mint 30%-át közvetlen környezeti prioritással vagy közvetett e, prioritással helyezték ki. A közvetlen környezeti prioritások az ivóvíz, szennyvíz, szilárd hulladék, lég, levegőminőség, és az indirekt az öko, innováció, energiahatékonyság, megújuló energiák és a fenntartható közlekedési prioritások, közöttük a tiszta városi közlekedés. Úgy gondolom, és a képviselők is teljes mértékben látják ezt, hogy ezek közös irányítású kohéziós politikai programok, és az egyik legkiválóbb példái a szubszidiaritás elvének. A stratégiai jelentést ezért úgy állítottak össze, hogy ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy nagyon fontos szerepükre is reagáljanak a programok teljesítésében, erről beszámoljanak a nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. Azt ajánlom a képviselőknek, hogy eh, nézzék meg a tagállamok nyelvén rendelkezésre álló nemzeti jelentéseket is, hiszen ezek sokkal mélyebb betekintést adnak a nemzeti hatóságok tevékenységébe. Nagyon fontos éppen ezért az átláthatóság. A bizottság és a különböző beruházási kategóriák miatt némi aggodalommal telített, ahogy a jelentés is rámutat erre. A bizottság együttműködik az irányító testületekkel, a különböző kapacitás erősítő tevékenységekben, a jazzpereknek a kezdeményezésében, amelyek a legfontosabb környezeti projektek keretébe tartoznak, és közvetlenül együttműködünk több, illetve több szolgálatunk a hálózattal, a kapacitás építésében konferenciákat, szemináriumokat szervezünk és a bizottsági szolgálati munka egyre intenzívebb például a DGNR-rel a technikai támogatás nyújtásban, annak érdekében, hogy az irányított testületeknek a munkája hatékonyabb legyen. A az előadó rámutatott arra, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy az átprogramozásnál, a társfinanszírozás változásában gyorsabban reagáljanak a tagállamok, és mi magunk is alaposan megvizsgáljuk majd azt, hogy ezt az információt hogyan tehetjük hozzáférhetővé vizuálisan, grafikonokban, térképekkel, a finanszírozás feltérképezésének igénye eljén való, és reméljük, hogy akkor, amikor majd újra a szakbizottságban találkozunk a következő hónapokban, akkor már előrehaladásról tudunk beszámolni. Köszönöm szépen. Je vous remercie. Köszönöm szépen, emlékeztetem önöket arra, hogy december 9 en van a módosítások benyújtásának határideje délben. Január 24-26 között lesz a szakbizottsági Elnézést, előda úr, túl gyors voltam, nem adtam meg önnek a szót. Nincs gond, én is nagyon gyors leszek, elnök asszony. Ami ezt a témát illeti, köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását. Az árnyék a jelentéstevőnek is köszönöm a hozzászólását Mikolásik úrnak egyetért minden hozzászóló azzal, hogy megfelelő a megközelítés. Köszönöm szépen mindazokat a kiegészítéseket is, amiket hozzátettek. Van egy nagyon fontos dolog, amit ki kell emelni. Jelenleg a mostani pénzügyi programról beszélünk, nem a pénzügyi kilátásokról a pénzügyi kilátásokról egy másik bizottságban készül egy másik jelentés. Most nem akarjuk a, szabályok, a játékszabályokat megváltoztatni, nem arról van szó, hogy módosítani akarjuk a GDP-t, a finanszírozások tekintetében, vagy más kritériumokat. Mi a jelenleg fennálló kritériumokat veszünk figyelembe, tehát a jelenlegi pénzügyi keretről, több éves pénzügyi keretről beszélünk. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy a szöveg egyértelmű, ami az Európai Unió stratégia ambícióit illeti, a 2020-as stratégiáról beszélünk, ugyanis világosak a az akciók és a tevékenységek, a fenntartható fejlődés a érdemes kiemelni. Nagyon fontos tehát felhasználni hatékonyan a rendelkezésre álló forrásokat, ugyanakkor minden szabályt rugalmasabbá lehetne tenni, hogy alkalmazkodni tudjunk. Én azt remélem, hogy egyetlen egy eurót nem fog kárba veszni ezeknek az munkáknak, cél, ennek a munkáknak a végrehajtásának. mert ezek nagyon fontos célkitűzések. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, köszönöm az eszmecserét. Merci à vous, monsieur le Köszönöm szépen, eh, előadó úr, tehát 9, december 9-én van a modosítások benyújtásnak határideje, 20 a plenárisban 2011 eh, áprilisában kerül. Következik eh, a vörös iszap, a Magyarországi Vörös Iszap katasztrofáról szoros szóbeli választ igénylő kérdés közösségi jogalkalmazásáról van szó. Egy negyed órát szeretnénk rászállni erre a kérdésre. Nos, megadom a szót Soledad Blanco-nak, aki a DGMV-nek az igazgatója ipari termékek alosztályának. Köszönöm szépen, elnök asszony! Hadd kezdjem azzal, hogy megismétlem és megerősítem a bizottság mély együttérzését e balesettel kapcsolatban az életek sérülésével, halálozásokkal kapcsolatban, és nagyra értékeljük a, értékeljük a Magyarország által tett erőfeszítéseket és a hatóságok munkáját. A, a monitoring és információs, a MIK közvetítésével az EU szolidaritási alap transferét az Európai Szolidaritási Mechanizmus keretében eh, elindítottuk, és egy ötfős csapat, vezető szakértők egy hetet töltöttek el a helyszínen. Ami az alkalmazandó környezeti jogszabályokat illeti az ilyen jellegű létesítményeknél, az integrált eh, szennyezési és eh, ellenőrzési hatóság, az IPPC és hulladék gazdálkodási jogszabályok alkalmazandók az irányelvből. A nyomonkövetés alapján a bizottság október 22-én egy levelet küldött a válságreagálás, akkor, amikor a válásra való reakció nagyjából befejeződött a magyar hatóságok részéről. Annak érdekében küldtük ezt a levelet, hogy megnézzük, hogy az Európai Uniós környezeti jogszabályokat ebben az esetben hogyan hajtották végre. A levére való válasz egy igen részletes technikai információt is tartalmazott, de ezt csak november 24-én kaptuk meg. Mint mondtam, ez egy, ez egy nagyon fontos technikai jellegű testület. A bizottságunk még értékeli az információt. Bevezetésképp tehát szeretném itt be is fejezni a bevezetőmet, és várom a kérdéseket. Szeretném azzal befejezni azonban, hogy hangsúlyozzam, milyen nagy szükség van arra, hogy megfelelő és teljes mértékű legyen az, a vonatkozó EU jogszabályok átültetése, csak így lehet a jelentős védelmet biztosítani az ilyen előfordulások balesetekkel szemben. Így lehet biztosítani, hogy ilyen balesetek az Európai Unióban többet ne forduljanak elő. Köszönöm. Merci, madame. Je passe la parole à monsieur Tabadji. Köszönöm szépen, Tabajdi úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Vörös iszap veszélyességé, hulladék veszélyességével kapcsolatos Szeretném fölhívni a bizottság figyelmét, hogy van egy bázeli egyezmény, és a bázeli egyezmény azt állapítja meg, hogy amennyiben 11,6 pH-nál magasabb a luktartalom, akkor az az anyag veszélyes anyagnak számít. Tehát az Európai Unió jogszabályozásának harmonizálni kellene az unió jogszabályozását a bázeli egyezménnyel. A második, a múltkor már szó volt róla, rendkívül fontos lenne a környezeti károkat fedező felelősségbiztosítás kötelezővé tétele minél előbb, mert ez az üzem 3,7 millió eurót ér, az okozott kár jelen pillanatban felmérések szerint 42 millió euró. Tehát 3,7 millió 42 millió euróval szemben, tehát ha az egész üzemet felszámolnánk, se tudná a károkat. Harmadrészt újra jó lenne, eh, ha a bizottság felmérni a vörösi szabtározók, zagytározók helyzetét az unió területén, de nem csak ott, hanem a Nyugat-Balkánon. Például tudom, hogy Podgoricában, régen Titográdban van, van és ma is működik egy ö, ö, bauxitüzem, ezeknek a környezeti állapota egész Európa számára veszélyes, és végletül negyedik elemként megemlíteném, hogy a hulladék újrahasznosítása, a vörösiszap hulladék újrahasznosítása, komplex hasznosítása, amelyek kapcsolatosan írásbeli kérdést tettem föl Négy héttel ezelőtt a bizottságtól szeretném végre megkapni a választ. Köszönöm. Merci. Bart Stas. Bart Stas, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bizottság eddig hallott válaszát, de szeretném jelezni, hogy Szatu Hassi asszony kérdésében egy, nem is egy kérdés volt, hanem egy sor kérdést nyújtott be és tulajdonképpen ezekre a kérdésekre konkrét választ egy, nem kaptunk, egyetlen esetben sem. Jelezte azt, hogy négy, a bizottság képviselője, hogy négy lehetséges jogalkotás alkalmazandó. Október 22-én levelet írtak, a magyar hatóságok november 24-én küldték meg a választ. A konkrét kérdésem akkor a bizottság felé az egyrészt, hogy a tanulmányozást követően gyorsan meg tudjuk-e kapni az értékelést, amit a bizottság a magyar hatóságok válasza alapján hozott, és hogy ezt gyorsan megkaphatjuk-e. Hogy hogy eldöntsük, kell-e további lépéseket tennünk a parlament részéről. Haszi asszony konkrét kérdése volt, hogy késze a bizottság arra, igen-e vagy nem, hogy egy igazi task force-ot küldjön a, a helyszínre, ha nem, akkor miért nem teszi. A második része a kérdésnek, amire szintén nem válaszoltak, az az, hogy más országokban van-e hasonló helyzet. Tudjuk, hogy jelentős lételmi, hasonló létesítmények vannak más országokban is, de a kérdésem, és a Haszi asszony kérdése is az volt, hogy van-e egy ilyen lista, és nyilvánossá tehető ez a lista, hogy átláthatóvá váljon, hogy milyen esetleges, potenciális helyszínek vannak, ahol hasonló katasztrófák történhetnek, illetve ellenőrzésekre szükség van. Haszi asszony további jogos kérdése volt, a környezeti felügyelet jogköre. A bizottság 2001-ben egy közleményt adott közre, a parlament 2008. novemberében ezt megtárgyalta, határozatot fogadtunk el. A határozat negyedik cikkében 2008. novemberében azt mondtunk, hogy a parlament, mint népképviselet, a bizottsági javas, törvényjavaslatra és az irányelv tervezetre a felügyeleti a környezeti felügyelet definícióját, módszereit és lehetőségeit meg kell, hogy határozza. 2010 végén kérdezem, hogy mit tesz a bizottság a parlament véleményével, mi lesz ebben az új jogalkotási aktusban, mi az, amivel lehet élni, amire lehet számítani, vannak-e a horizontális rendelkezések. Ezek mind konkrét kérdések, és szeretnék választ kapni rá. Aztán van még egy kérdésem, a környezet és a pénzügyi felelősségekkel, erről sem kaptunk választ. Konkrét válaszokat akarok pedig kapni. Várható-e a bizottságtól a, a pénzügyi garanciákkal a környezeti problémák esetében. Végül pedig a hulladék, a veszélyes anyagok listája az irányelvben ezzel mi a helyzet? Egy korábbi vitában elhangzott, hogy ezt a listát bizonyos kritériumok mentén kell felállítani, de a meghatározott anyagok tartalmára vonatkozóan. De ha megnézzük a, a jogalkotás tervezetet, akkor mégiscsak azt kell, hogy megállapítsam, hogy tulajdonképpen olyan anyagok, amelyeket veszélyesnek tekinthetünk, ö, egy százalékos korroziós elemet tartalmaznak, vagy egy százalék nátriumhidroxidot a magyar esetben is volt. Meg tudja erősíteni a bizottság azt, hogy a magyarországi vörösiszap tulajdonképpen veszélyes hulladéknak tekinthető a meglévő EU jogalkotás érdekében. Köszönöm szépen, ennek azt, hogy remélem, hogy kapok válaszokat. Ha, pedig, ha nem, akkor sem értem ezeknek a beszélgetéseknek. Köszönöm, kedves kollega. Csatlakozom ahhoz a kéréséhez, hogy konkrét válaszokat kapjunk. Nos, meg most nemrég kaptuk meg a dossziét, tehát lehet, hogy majd a későbbiekben tud csak választ adni erre, de arra kérem, hogy válaszoljanak konkrétan a kérdésekre. Madam Ute, parancsoljon. Pirmininke, aš šitam kontekste nelaimių, kurios yra sukeltos, jeigu taip gali. Köszönöm szépen. A katasztrófák alapján, amelyet eh, a hanyag emberi tevékenység okozott, nos ezek kapcsán hadd vessem fel a következő kérdést. Milyen mechanizmusokkal lehet lehet alkalmazni ilyen természeti katasztrófák esetében. A katasztrófa ebben az esetben rendkívüli mértékű volt. A kár pedig nem pusztán az embereket érte, hanem a, a környezetet is. Általában a szennyező fizet elvét alkalmazzák ezekben az esetekben. Nem tudom, hogy a magyar kollégák megerősítenek de amennyire én tudom, a kérdéses vállalat ebben az esetben nem képes arra, mert csődbe ment, hogy kártérítést fizessen. Tehát a, a kormányt, a kormány kell, hogy magára vállalja a kompenzációt. Talán az a támogatás, amelyet más formában biztosítanak, vagy hitelformájában biztosítanak, adott esetben rossz jelzés ezeknek a vállalatoknak. Mert egy vállalat mindig arra az eredményre juthat ebből, hogy majd valaki más fedezi a költségeket, ha én bármi kárt okozok. Ez több projektnél is fontos, és ezek végrehajtása nagyon fontos. Köszönöm, Keten Artanis. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt kérdezem a bizottságtól, hogy nekik is az -e a benyomásuk, hogy mindaz, amit a magyarországi katasztrófával kapcsolatban tapasztalunk, egyértelműbbé teszi azt, hogy szükség van a talaj védelmi irányelvre, ami most a tanács elé kellene már, hogy kerüljön. Ahogy én látom, nagyon sürgősen lenne szükség egy világos szabályozásra arra vonatkozóan, hogy hogyan kerülhető el a talaj szennyezése, és hogy hogyan lehet a szennyezés helyreállítását megoldani, a talaj helyreállítását. Mielőbb szükség van tehát véleményem szerint a talajvédelmi irányelvre, hogyha lett volna, akkor a magyarországi helyzet talán nem az lenne, ahogy aho, ahová az fejlődött, és talán Magyarországot segíthettük volna a prevencióban, vagy a probléma megoldásában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Blanco asszony, ha nagyon röviden válaszolna a kollektív kérdésekre, parancsoljon. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a vörös iszap veszélyes jellegével szeretnék foglalkozni, amelyet a tisztelt képviselők felvetettek, és azzal, hogy miért nem kategorizáltuk ezt a veszélyes anyagok között. Valóban a, a hulladék irányelv alkalmazandó. A magyar válasz alapján Magyarország szerint nem alkalmazandó ez az irányelv, ez az első probléma, amit meg kell vizsgálnunk, és már a magyarországi megbeszélésen a magyar hatóságoknak átadtuk erre vonatkozó véleményünket, ez az első dolog. A besorolás kérdésével kapcsolatban nagyon fontos előzetes kérdés az, hogy a tagállamok nem kötelesek a vörös iszapot nem veszélyes anyagként besorolni. Ami a listát illeti, két lehetőség van erre a besorolásra, és a tagállamtól függ, hogy hogyan határozza meg a tulajdonképpeni hulladék összetétel alapján azt, hogy ezt a hulladékot veszélyesnek vagy nem veszélyesnek nyilvánítja-e. Amennyiben veszélyes anyagok vannak a vörös iszapban, mégpedig egy bizonyos határérték felett, akkor a vörös iszapot veszélyesnek kell minősíteni. A hulladéklista szerint a, a az irritáló és korrozív anyagokat is figyelembe kell venni a besorolásnál. Ami tehát a technikai jellegű információt illeti, amit a magyar hatóságoktól kaptunk, az előzetes eredmény, elemzés alapján az szűrhető le, hogy a vörös szabban lévő hulladék veszélyes, de a az az információ, amit kaptunk, nagyon technikai jellegű volt és kiterjedt, úgyhogy ezt az értékelést még nem tekinthetjük véglegesnek. Fogjuk közölni a végleges következtetéseket, de az előzetes az, hogy ezt a hulladékot veszélyesnek lehet minősíteni, és nem minősítették annak. Az IPPC hatája alatt működő létesítmények 2006 óta működnek, ez igaz de ez alapján, az engedély alapján ez a hulladék nem volt veszélyes. A bizottság véleménye szerint, és ez megfelel az elemzésünk jelenlegi és a bizottság jelenlegi státuszának a bizottság véleménye nem is változik ebben, tehát igen, van egy kiterjedt, átfogó jogalkotási rész, amely hatályos, az, hogy ezt korrekten alkalmazták-e vagy sem, az egy kérdés, de a Task Force ezen nem fog semmit változtatni. Jelenleg tehát nem gondolkozunk azon, hogy azon túlmenően, amit eleve is végeztünk a kérdéskörben, a Task Force többletértéket jelentene. Szeretném ezen kívül az európai hasonló létesítményekkel kapcsolatos kérdésre a következőket mondani. Hat európai ország van, ahol kilenc bauxit létesítmény van, összesen 2,2 millió bauxitot gyártottak 2001-ben. Bár kilenc alumíniumgyár finomítja a bauxitot, van bauxit finomító, van import és bányászott bauxit finomító ezek között egyik a magyarországi, ahol a baleset volt, az összes többi, tehát a másik nyolc, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Románia és Spanyolországi helyszínen van. Általános, tehát nyilvánosan rendelkezésre álló dokumentumok vannak, a BREF dokumentumok, a, amelyek a a bányászattal kapcsolatos veszélyes és, illetve az alumínium előgyártással kapcsolatosak ezekben az országokban, és a vonatkozó adatok is hozzáférhetők. A, az inspekciós vizsgálatok eredményét is kérdezte. A múlt nyáron fogadtuk el, illetve a társ törvényalkotóval együtt való munka után a közelmúltban fogadtuk el a vonatkozó rendelkezéseket, alapvető feltétel természetesen a jogszabályi megfelelés, és pontosan az ilyen létesítményeknél fontos a vonatkozó jogszabály megfelelő alkalmazése, ezért a hatóságoktól elvárjuk, hogy megfelelő intézkedésekkel teljesítsék a jogszabályi kötelezettségeiket, hogy hasonló jellegű katasztrófa ne forduljon elő. Azt hiszem ezzel minden kérdésre válaszoltam, köszöntem a figyelmüket, természetesen kommunikálunk, és közöljük az információ alapján meghozott végleges véleményünket, értékelésünket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, asszonyom, ezeket a pontosításokat, ez egy nagyon fontos téma. Szükségünk van arra, hogy megértsük, hogy hogyan kell alkalmazni a törvényeket, és hogyha el alkalmaztuk, akkor hogyan jutottunk el ehhez az igen tragikus eseményhez. A következő témára térünk, az Európai Környezetvédelmi Jogszabályok végrehajtása. Először is megadom a szót Pia Buccella asszonynak, aki egy általános bevezetőt tart. A felvázolja a, a körülményeket, ahol ez az anyag születik. Aztán beszélünk a kampániai Nápoly környéki helyzetről. Bucsella asszony ezekkel fog foglalkozni, és ezekre a kérdésekre fog válaszolni. Emlékeztetném önöket, hogy a kibocsátások a szed kérdésével tegnap foglalkoztunk. Parancsoljon, asszonyom! Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm, hogy a bizottságnak lehetőséget adnak arra, hogy általánosságban beszámoljon arról, hogy az Európai Uniós környezetvédelmi jogszabályok hogyan valósulnak meg. Néhány közelmúlt belé fejleményekről beszélnek, illetve jogsértésekről és néhány olyan lépésről is, amit a bizottság alkalmaz annak érdekében, hogy segítse a nemzeti betartatását az európai szabályoknak. A bizottság jelenleg egy átláthatósági transzparencia politikát folytat a jogszabálysértési ügyekben a bizottság sajtóközleményeket is kibocsát, illetve az indokolt véleményét is közreadja. A, mező, a környezetvédelmi területen több mint 30 ilyen sajtóközlemény volt, amik mutatja azt is nagyjából, hogy mennyi döntést hoz a bizottság a, ezben az ágazatban Mindezek a döntések lekérdezhetőek a weboldalon, és hasznos lenne az önök számára, hogyha rámutatnának néhány nagyon fontos ágazati döntésre. A hulladék területén és több döntésre került sor, sor október hónapban. A bizottság úgy döntött, hogy Olaszországot másodszor is a bíróság elé citálja, mert nem alkalmazza a 2004-es ítéletet, ami Milánó környéki földterületek megtisztításával kapcsolatos. A bizottság azt kérte a bíróságtól, hogy nagyon komoly bírságot szabjanak ki, kötbért 21,4 ezer eurót, és még 50 millió eurót általánybírságként. 2006-ból van a felszólító értesítő levél, és utána a a 2005-ös bírósági ítélet végrehajtása hiánya miatt kerül sor erre az eljárásra, mert több száz engedély nélküli hulladék lerakat van még mindig. És ezek a már több mint hat évesek az olasz esetben ezek az ítéletek, görög esetben is van ilyen, ott pedig öt évesek. A legfontosabb döntés tekintetben az volt, hogy a 206 az cikk alapján eljárás indult Málta ellen vadászatügyben. E volt egy első figyelmeztető, hivatalos figyelmeztető levél, amit a bizottság kiküldött, mert a keret törvény, ami mint 25 vadon élő madárfajnak a vadászatát tiltja, ez nem, nem felel meg az arányossági kritériumnak, amit az Európai Bíróság az ítéletében meghatározott múlt év szeptemberében. A vízügyi területen több tagállam ellen is van eljárás azért, mert nem alkalmazzák a megfelelő vízkezelési eljárásokat. Itt is a 260-as cikk alapján vannak az eljárások korábbi bírósági ítélet nem teljesítés miatt, illetve ö, ö, szennyvíz ö, nem megfelelő kezelése több településen. Levegő minőségben négy tagállam ellen indult eljárás bíróság előtt, mert nem tartják a határértékeket. A PM10-eset és vannak egyéb jogszabálysértések is, ugyancsak ezen a területen, amelyek szintén folyamatban vannak hivatalos értesítő levelet Spanyolország Portugália kapott, amiért nem teljesítették a bírósági ítéletet, nincsen bizonyos létesítményeknek megfelelő szükségterve. Itten a szevezói irányelvre utalnék, ami ismételten rámutatott arra, hogy igenis van, szükség van eh, egyes ágazatokban szükségtervekre. További fontos ítéletek is születtek nyár óta. Az egyik esetben Ausztriát ítélte el a bíróság, mert a madárirány elv alapján védett területeket nem alkalmazza, Svédország és Szlovénia nem felel meg a kötelezettségének a környezetvédelmi engedélyek vonatkozásában és bizonyos ipari létesítmények engedélyezése vonatkozásában. Ez mutatja az intenzitást és azt, hogy továbbra is szükséges dolgozni a jogszabályok betartatásán bizottsági szinten, lévén, hogy a bizottság a szerződések őre. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a bizottság nem tekinthető az univerzális jogszabály betartatónak környezetvédelmi vonatkozásban. Az uniós környezetvédelmi szabály betartása fontos, és arra hangsúlyoztuk, hogy elsősorban olyan kérdésekkel kell foglalkoznunk, amik hozzáadott értéket teremthetnek Európai Unió szinten. Továbbá nemzeti, regionális és helyi szinten a 27 tagállam hatóságai azok, amelyek elsősorban felelősek az Európai Uniós környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásáért és amennyiben a nemzeti kompetens hatóság nem teljesíti megfelelően ezt a, feje, ezt a feladatát, akkor a nemzeti bíróknak, bíróságoknak kell bejönniük a képen, ők egyben Európai Uniós bírák is ami az európai környezetvédelmi jogszabályok rossz meg, alkalmazását illeti, jobban feltárható len, sokkal jobban feltárható nemzeti szinten, mint uniós szinten. Éppen ezen ok miatt fokozottan támaszkodunk a nemzeti bíróságokra, hogy azok tartassák be az uniós szabadság jogokat. A nemzeti bíráknak van vizsgálati joguk, alkalmazhatnak átmeneti rendelkezéseket, és adott esetben kérhetnek az luxemburgi bíróságtól előzetes döntéshozatali kérdést, illetve választ. Nagyon fontos e tekintetben a jogi terület, amely teljes mértékben függetlenek a bíróságok valamennyi tagállamban. Ezzel a megközelítéssel a bizottság általában tartózkodik attól, hogy eljárást indítson akkor, amikor párhuzamosan már nemzeti bíróság előtt van valamilyen ügy. A közelmúltban, szeptemberben amikor a 27. éves jelentés az Európai Unió végrehajtásáról elfogadásra, illetve megjelentetésre került. Ebben a jelentésben arra is rámutattunk, hogy a bíróság nem fog párhuzamos lépést indítani, akkor, amikor az uniós rendelkezés nemzeti mechanizmusról rendelkezik a bírósági felülvizsgálat területén. Ez bizonyos irányelveknek felel meg, például a környezetvédelmi információhoz való hozzájutás, a környezetvédelmi felelősség irányelv, az környezetvédelmi hatástanulmány irányelv, valamint az ipari létesítmények irányelv. A nemzeti bírósági eljárások és a környezet, Európai Uniós környezetvédelmi jogszabály új együttműködési formákat hozott létre a bizottság és a nemzeti bíróságok között. Támogatjuk az Európai Bírók Fórumát, és az 2004-ben jött létre ez a szervezet, és azóta a bíróságoknak az együttműködése különböző társaságokat is hozott létre, például az Európai Közigazgatási Bírók Társasága, vagy az Államtanácsok Társasága. Ez lehetővé teszi a nemzeti bíróságokkal, bírókkal való együttműködést a környezetvédelmi jogszabályok területén különböző képzési moduleket is kialakítottunk, vannak munkacsoportülések, és felhívjuk a figyelmet a környezetvédelmi törvény kulcs elemeire. Ezzel támogatjuk a nemzeti bírákat, hogy megfelelően alkalmazzák ezeket a gyakorlatban. Nagyon fontos az is, hogy megfelelő fórum legyen, az ismereteik és a jó gyakorlatok kicserélésére. Szerveztünk egy konferenciát az európai jog betartásáról portugál és spanyol bírákkal és ügyészekkel. Ez a konferencia több mint 150 spanyol és portugál bíró és ügyész részvételével zajlott le Szevijában több napon át. Hasonló konferenciára kerül sor Olaszországban jövő évben, és ott olasz és román bírák és ügyészek lesznek a résztvevők. Mindezzel együtt nagyon odafigyelünk arra, hogy a tagállamok megfelelően alkalmazzák a joghoz való hozzáférésről szóló jogszabályokat. A bíróság azért javasolt egy irányelvet a környezeti ügyekben is a hozzáférésről, mert több Európai Uniós jogszabály van, amelyekben vannak rendelkezések az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről. Például ilyen a környezetvédelmi hatás, tanulmány irányelv, az ipari létesítmény, illetve a felelősség irányelv. Ezek a rendelkezéseket hatékonyan kell alkalmazni, és ez az egyik fő prioritásunk. Végezetül konklúzióként reméljük, hogy mindezek a kezdeményezések segítik a nemzeti bírákat, hogy hatékonyabban tudjanak részt venni a környezetvédelmi ítélethozatalban. Az Európai Uniós szintéről egy többszintű kormányzási rendszer működik, és a jogorvoslati lehetőségek nemzeti szinten megvannak. Ez alapvető feltétele az jognak a végrehajtásában, illetve a környezetvédünk megóvása szempontjából. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Először is a 4-es és 12-es kérdéssel fogunk foglalkozni. Ez a kamp- kampányai hulladék gazdálkodás húzalékkezelési problémákkal foglalkozik. Kérem, szóljon hozzá akkor, ez a kérdés ez. Tehát a 4 és a 12-es pontokat fogjuk együttesen tárgyalni. Igen, köszönöm szépen. Ez év március 4-én az Európai Bíróság határozata értelmében a, az EU jogszabályokat Olaszország megsértette azzal, hogy kampányében nem hozta létre azt a hálózatot, amely a városi hulladék megfelelő a környezetet és emberi egészséget nem károsító módon helyezni el. Eddig még amiben nem sikerült tehát meg, megfelelni. Az Európai Bizottság kijelentette október végén, hogy a jelenlegi helyzet nagyon közel áll a 2007-es válsági helyzetéhez, és emiatt meg kellett nyitnunk a szerződésszegéses eljárást, amire a bíróság már hónapokkal ezelőtt utalt. A veszélyes hulladék vegyes, és a háztartási vagy szerves hulladékkal együtt kerül elhelyezésre a vonatkozó irányelvek hatájának ellenében. Igen, elnézést. az általános kérdéssel kapcsolatban annyit tudunk mondani, hogy jelenleg követjük nyomon az olasz hatóságok által elindított munkát, melynek eh, során a bírósági határozatnak kívánnak eleget tenni. Többször találkoztunk regionális hatóságokkal, két levelet is küldtünk Olaszországba hogy megtárgyaljuk a bírósági határozat utolagos munk, illetve az azzal kapcsolatos utolagos munkálatokat. November 22-én Kampaniában jártunk. Többször találkoztunk a regionális hatóságokkal, a környezeti vezetőkkel, a regionális parlament környezeti felelősség, felelőseivel, és meglátogattuk az egyetlen működő szemétégetőt, ott tárgyaltunk az igazgatósággal, az igazgatóval, és meglátogattuk a hulladék lerakatokat, tározókat is, amelyek jelenleg mintegy 8 millió tonna hulladékot tárol. A biztosnak jele, beszámoltunk a missziókat követően arról, hogy további intézkedésekre van szükség a bírósági határozat teljesítése érdekében, de ezekre még nem került sor. Milyen intézkedéseket tartunk nélkülözhetetlennek ahhoz, hogy a határozat tehát teljesítése kerüljön? Egy. Kampania régiójának sürgősséggel új hulladékkezelési tervet kell elfogadnia véleményünk szerint ahhoz, hogy elkerülhető legyen a jelenlegi válság, illetve a 2007-es válság léptéke, vagy az a válság, az az óriási válság, amely egy évre rá 2008 elején tört ki, és eh, hogy az ágazat jellegéből adódó válságként újra meg újra megjelenik. A hulladék kezelés, begyűjtés, szelektálás és a hulladék elhelyezés új strukturális rendszer, tehát új rendszerére és egy struktúraváltásra van szükség. Meg kell teljes mértékben felelni a vonatkozó EU jogszabályoknak, a környezeti előírásoknak, és prioritást kell Olaszországnak, illetve a régiónak adni az úgynevezett hulladék hierarchiának, amely teljes mértékben december 12-én hatályosul az új hulladék irányelv teljes körű hatályba lépésével. Tehát prioritást kell adni a hulladék csökkentésnek, és a hulladék újra feldolgozásnak. A második dolog. Az új hulladékkezelési tervnek biztosítania kell a külön hulladékbegyűjtést, illetve az elkülönített hulladékbegyűjtést a régióban. Elsősorban Nápolyban van szükség szelektált hulladékbegyűjtésre, hiszen ez adja a ez a város adja Kempánia régió lakosságának felét adekvát komposztálási képességekre is szükség van, végül pedig olyan intézkedéseket kell lé, elfogadni észszerű határidőkön belül, amely amely szinte 8 millió vállázott 800 millió tonna bálázott hulladék elhelyezését jelenteni. Rámutattunk ezekre a pontokra a kampániába tett látogatásunk során, erre múlt héten került sor, és a regionális hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a bizottságnak beterjesztik az új hulladékkezelési tervet, mégpedig még az év vége előtt és arra is, hogy regionális kormányzati szinten elfogadják ezt a tervet még jövő áprilisa előtt. Hangsúlyoztuk, hogy a hulladékkezelési tervnek egy teljesen befogadó, átlátható folyamat eredményeként kell megszületnie, csak így lehet elérni azt, hogy mindenki magáénak érezze a tervet. Egy ilyen terv nélkül először is újra meg újra hulladékválság tör ki, amely már az emberi egészségre és a környezetre is veszélyes hatással lesz. A víróság erre mellesleg utalt határozatában. Egy ilyen terv hiányában az Európai Bizottság is csak a bírósághoz tudna újra fordulni, melynek valószínű eredménye e, büntetések kirovása lenne. Remélhetőleg azonban megkapjuk az év vége előtt még a, az új hulladékkezelési tervet, és ennek alapján nyomon fogjuk követni a végrehajtást, a teljes végrehajtást. Az arra vonatkozó döntés, hogy a 260-as cikk eljárását erre az ügyre vonatkozóan megnyitjuk-e, és amennyiben igen, mikor. Nos, ez attól függ, hogy milyen tartalma lesz a tervnek, milyen határidőket tartalmaz, és milyen lesz a, az idő határok alapján a végrehajtás. ami a veszélyes hulladék és háztartási hulladék vegyítését illeti, ezt a kérdést illeti. Nos, e- erre bizonyítékunk nincs. E szempontnak a, vagy kérdésnek az ellenőrzése pedig nemzeti ügy. Az illegális helyszínek eh, kérdése. Nos, az a tény, hogy nemzeti parkban helyeznek el illegálisan hulladékot, ez önmagában még a Lamfield irányelv eh, megsértését nem jelenti, mert az irányelv ilyen rendelkezést nem tartalmaz. Azokkal a feltételezésekkel kapcsolatban, hogy a Lámfeld irányelv értelmében nem kezelik megfelelően ezt a területet. Nos, erre vonatkozó információt a szerződés eljárás keretében már megvizsgáltuk. Tisztában vagyunk azzal, hogy kampániában több probléma van párhuzamosan a hulladékkezelésre vonatkozóan, és eh, úgy véljük, hogy ezek a problémák abból adottak, hogy nem volt megfelelő hulladékkezelési terv, illetve a végrehajtása nem volt megfelelő az elmúlt években. Ez az oka annak, hogy eljárásunkban már a kezdettől fogva arra összpontosítottunk, hogy milyen a, hulla, a háztartási hulladékkezelésének megoldása. És ez az oka annak is, hogy a bíróság határozatában ragaszkodott, ahogy hogy Olaszországnak mielőbb hulladékkezelési tervet kell elfogadnia és végrehajtania. Úgy gondolom, hogy ezzel talán átfogó áttekintést adtam a jelenlegi helyzetről kampániában, de ha kérdésük van, készen állok azoknak is a megválaszolás. Köszönöm szépen, mielőtt folytatnánk, kedves kollégák, rámutatok arra, hogy egy olasz televízió jelen van a teremben, amely egy 24 órás híradónak közvetít, remélem nincs ellenvetés, arra vonatkozólag, hogy lefilmezzék ezt az eszmecserét. Nincsen ellenvetése? Rendben, akkor az engedélyt megadom. Először is üdvözlöm Mazzoni asszonyt, aki a petíciós bizottság elnöke, és most megadom a szót Jill aki elsőként jelentkezett, majd Judith Márquez is szintén. Jill Elle veut pas? Non? Ah bon? Alors... Euh... Nincs rendben, akkor Judit, parancsoljon. Uh, thank you, uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének az elmondottakat. Ez év áprilisában, májusában a petíciós szakbizottság kampániában járt, hogy a régió petíció íróinak kérdéseire választ találjunk, hogy milyen a kampániában az egészségkockázat lehetősége mekkora. Valóban láttuk a, a zsákolt bálázott szemetet és az illegális hulladéklerakókat. A kérdés ugye az, hogy azt hallottuk, hogy ott korábban nagyon sok, és valószínűleg jó hulladék elhelyező volt, de ugye a végrehajtás volt a baj. Ön is említette ezt, hogy a a puding próbálja a végrehajtás. A 260-as cikk eljárást is említette, és feltette a kérdést, hogy eh, az, hogy megnyitják ezt az eljárást, az attól függ, hogy milyen lesz a terv tartalma. Azaz, milyen minőségű lesz a terv. Milyen, a, milyen határidők lesznek, és milyen lesz a végrehajtás. Ugye azt mondta, hogy a meghatározott határidők, mi, milyen határidőkről beszélünk, amit a, ezért március 4-én a bíróság határozott meg, vagy pedig amit a terv, amit kampánia terve, vagy pedig az önök határideje. Melyik ez a három közül? És ugye azt is mondja, hogy a végrehajtás sok dolgot kell, hogy ellenőrizzen, mint a veszélyes hulladék, a, háztartási hulladék, de az ellenőrzés az nemzeti kompetencia. Az adatok, adatokra szükség van, hogy láthassuk, hogy megfelelően hajtják-e végre a tervet. Ez a két dolog akkor hogyan jön össze? Hogyan tudják nyomon követni a megfelelő végrehajtást, illetve a végrehajtást, hogyha az ellenőrzés az nemzeti szintű? Aztán Úgy gondolom, hogy ez egyértelműen probléma. És ön is jelzi, hogy egy nemzeti parkban, Tercinóban hulladéklerakó volt. Úgy gondolom, hogy ezen azonnal változtatni kell, mielőbb annak érdekében, hogy a parlamenti kérdések és aggodalmak megválaszt kapjanak. Hallottam, hogy járt ott egy delegáció is, és tudom, hogy a biztos is februárban megvizsgálta a helyzetet. Valóban elmegy újra ezekre a tározókra a biztos, azért, hogy az eljárást is feltárja, megnézze, megvizsgálja. Dzień dobry, dziękuję pani, pani mm, posłance. Jó napot kívánok, köszönöm szépen asszonyom. A következő személy Vacconi asszony, Emilia Vacconi, a petíciós bizottság elnöke, önnyi a szó Vacconi képviselője. Presidente, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen éppen, mivel hogy nem vagyok tagja ennek a szakbizottságnak, lehetővé teszi azt, hogy felszólaljak itt tekintettel arra, hogy e a kérdés, amiről tárgyalunk, a, nem csak kampányát érinti, ahonnan én származom, hanem mert ez egy olyan téma, amivel már korábban foglalkoztam korábban is. Merkens kolléga val is a petíciós bizottság elnökeként. Hálás vagyok a végrehajtó bizottságnak azért a figyelemért, amit szán erre az esetre, amely sajnos immár túl sok éve sújtja kampányatartományt és Olaszországot. Egy régi kérdésről van szó, amelyik leülepedett az évek során, és most egy nagyon nagy nehéz és nagyon nagy és nehéz helyzetet hagyott örökségül. Bucella asszony azt mondta, hogy a látogatás során néhány héttel ezelőtt kampányában a nápai környéki területeken azt tapasztalta, hogy még mindig vészhelyzet van továbbra, és az utcán van a szemét, és még mindig nincs egy megfontolt terv. Számunkra nagyon fontos az, hogy egy vigyázó európai szem felügyeli a kampánya térséget, mert az országban az összes szinten az olaszországi hatóságokat ösztönzi arra, hogy gyorsan és megfelelően járjanak el. Én hozzáteszem még azt is, hogy két meghallgatás során más kollégákkal együtt meghallgattam kampánya környezetért felelős illetékesét, majd találkoztunk kampánya újonnan megválasztott elnökével, a környezetvédelmi biztossal és a Regi Szakbizottság elnökével. Meghallgattuk azokat a kötelezettségvállalásokat, amiket ők hangoztattak, amelyek igen komoly voltak ezek. Ezekre utalt Bucella asszony is, a határidőkre, december 31-ig be fognak nyújtani egy első változatot, és a 2011 első negyedévében egy végleges változatot fognak kidolgozni. Az új tartományi vezetés olyan anyagot akar kidolgozni, amelyik követi Bucella asszony által felvázolt tervet, azaz a, a bizottságnak az álláspontját követi, azaz a hierarchiát, a, a differenciált gyűjtést, és mindazokat az irányelveket, amelyeket a bizottság mondott. Ez nagyon fontos, hogy ezeket betartjunk. Tehát engem nem csak a határidők érdekelnek, hanem a tartalomnak a betartása is nagyon fontos számomra, hogy a terv pontosan végrehajtható legyen, és végre is hajtják. Tekintettel arra, hogy Merkis kollega nő, aki a delegációnak a vezetője volt a Petíciós százbigdottság részéről, amikor kampányában járt a delegáció. Én is szeretnék bizonyos dolgokat tisztázni. Bicella asszony beszélt a megfelelő Határidőkről. Határidőkről már hallottunk. 12-24 hónapról van szó az ítélet végrehajtására. Ez azt jelenti, hogy 12-24 hónap áll rendelkezésre áll arra, hogy elfogadjanak egy tervet. A bíróság azért ítélte el Olaszországot, mert nem fogadott el egy tervet a megfelelő időben, de főleg azért, mert ez a, nem volt meg a megfelelő tartalma a tervnek. Erre szeretnék pontosítást kérni. Természetesen a válaszok alapján feltettem volna azt a kérdet is, amit Merkel asszony mondott, a 260-as cikk alapján önök elképzelhetik, hogy mi történt Olaszországban a, a médiával, a tájékoztatással. Úgy tűnt, mint hogyha kampányatartomány egy újabb ítélet, ítélettel sújtották volna, de remélem Bucella asszony a, el fogja mondani, hogy a 260-as cikk alapján a szabálysértési eljárás az csak akkor lesz végrehajtandó, amennyiben ezt a tervet nem mutatják be 2011 első három hónapjában, első negyedévében. Biztos vagyok benne, hogy ez meg fog történni. Tehát egyetértek azzal, ahogy a kolléganő, Merkész kolléganő meglepődik azért, mert Mm, a természetvédelmi területen létesítendő hulladék lerakó nem szabálysértés. Nagyon sokan rámutattak arra, hogy ez egy óriási szabálysértés, ugyanakkor Bucsella asszony azt mondja, hogy ez igazándiból nem jelent szabálysértést. Tehát ezt tisztázni kellene ezt a kérdést. Én úgy vélem, hogy ez egy pozitív kérdés, ugyanak, ugyanis rámutat arra, hogy Olaszország megfelelően hajtja végre a közösségi jogszabályokat, és ez nagyon jó dolog. Másfelől én arra kérném a bizottságot, hogy nagyobb figyelemmel köves az ilyen jellegű szabályokat, mivel hogyha van egy környezetvédelmi szabályozás, amelyik azt mondja, hogy a különösen védett területekre, mint például a Vezúv térségére egy különleges jogszabály, akkor másfelől ne legyen kivétel, és ne legyen lehetőség az invazív létesítmények létrehozásra, mint ahogy lehet egy hulladék lerakó. Én a hozzászólásomat ezen szeretném lezárni, és ugyanakkor akkor a bizottságot szeretem biztosítani a teljes együttműködésemről annak érdekében, hogy felgyorsítjuk a határidőket, hogy megfelelő legyen a kommunikáció a helyi intézmények, illetve az Európa intézmények között annak érdekében, hogy ezzel a feladattal megbirkozzunk, annak érdekében, hogy megfelelő módon be tudjuk tartani azokat a határidőket, amelyeket a bizottság megszabott. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Watsoni asszony. Következő Crescento Olivenni úró és Vittorio Prodi úr, majd a következőek. Możliwe zwarte wypowiedzi, dlatego że mamy jeszcze Kérem, hogy röviden szóljanak hozzá, még vannak további kérdéseink is, amikkel foglalkoznunk kell a mai napon. Rivellini úr, öné a szó. Köszönöm elnök úr, köszönetet mondok Bucsenli asszonynak. Én nem csak európai parlamenti képviselőként szólok, hanem mint annak a vidéknek a szülöttje, Magna Greciának a része volt, és most erre a területre figyel az Európai Bizottság, mert egy drámai helyzetbe került teljesen egyetértek a biztos úrral, amikor azt mondja, hogy szükség van egy határidőkkel meghatározott programra, egy olyan program, amit a kampányatartomány el kell, hogy fogadja minél hamarabb, amikor meghatározza, hogy milyen esetleges bírságokat kap majd Kampánia vagy Olaszország, amennyiben ezeket nem teljesíteni, mert elképzelhetetlen, hogy 2010-ben egy ilyen tragikus helyzet alakuljon ki. Megértem a bizottság feladatát, megértem, hogy úgy jár el, mint egy bíróság, amely eh, eljár tehetetlen adminisztrációs, közigazgatási egységek felett, amely ellenőrzi, hogy mennyit használnak milyen forrásokat használnak fel erre a vészhelyzetnek a megoldására. De én úgy gondolom, hogy a mai napon nem ezekről kell beszélni. Én úgy gondolom, hogy a, mi hiányzik ebből a jelentésből, amit felvázolt Pia Bucelli, az az, hogy hogyan lehet kilépni ebből a helyzetből. Az Európai Unióban nem lehet arra gondolni, hogy nem segítünk egy olyan térségnek, amelyik rossz helyzetbe került, nem szabad csak bürokratikusan tekinteni erre a helyzetre, nem csak határozatokat és jelentéseket dolgozzunk ki erre a helyzetre, mert kampánya egy nagyon fontos része Európának meghallgattuk a régió, a tartományi elnököt, aki angodik az események miatt, aki azt mondta, hogy mindenképpen betartják ezeket a határidőket, amelyeket Bucsella asszony az imént felvázolt. Kérdem, van-e valamilyen program, amelyik a kampányai európai állampolgárokat mondja, van egy van egy olasz közmondás, amelyik azt mondja, hogy a kampani lakosság Cornuti és Marciani. Ez azt jelenti, hogy felszarvozzák őket, és még meg is ütik őket. Ez azt jelenti, hogy nem csak e, sújtja őket maga ez a katasztrofa, de aztán még meg is büntetik, bírsággal sújtják őket. Tehát ezekkel a bírságokkal ezeket az európai lakosokat, európai állampolgárokat fogják büntetni, és nem a tényleges tetteseket. Arra kérem Bucsel asszonyt, hogy beszéljen arról, hogy mit gondol, mit lehetne tenni, nem csak büntető, büntetésként, hanem segítésként. Még egy pontos kérdésem lenne. Gucelli asszony az első hozzászólásában azt, tiszt, azt mondta, hogy Olaszországot meg fogják büntetni a Milánói megyében létrehozott hulladék lerakódók miatt 22 millió euró, ha jól hallottam. Szeretem tudni, hogy ezzel kapcsolatosan mi történik? Szeretném tudni, hogy van-e európai szolidaritás, és van-e olasz szolidaritás, és hogyan működik mindez? Köszönöm. Mówcą jest pan Vittorio Prodi. Köszönöm, Vittorio. Mondsz a kollégám Prodi. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg vagyok győződve arról, ahogy a kollégáim is, akik esetleg rossz vélemény alakul bennük Olaszországgal kapcsolatban ezben az ügy, ebből az ügyből kifolyólag. Úgy kell úgy gondolom, hogy mindenképpen úgy kell tekinteni erre a helyzetre, mint egy rendkívül súlyos helyzetre. Nagyon sok térség van Olaszországban, ahol ez ezeket a kérdéseket megfelelően kezelik. Én Bologna megyében, megyének voltam az elnöke, és annak idején rendkívül fontos infrastruktúrákat dolgoztunk ki a hulladék összegyűjtésére és feldolgozására. Ezek között van egy nagyon nagy hulladékégető, és három ezt támogató ö, hulladék lerakó. Olaszországban tehát a források megvannak a kérdés megoldására, és úgy gondolom, hogy itt is felelősséget kell vállalnunk arra vonatkozólag, hogy meglegyen az a szolidaritás, amelyik nagyon sokszor hiányzott Olaszországon belül is, hogy hatékonyan szembe tudjunk szállni ezzel a problémával. Tehát biztonságot nyújtani, garanciákat nyújtani a barátainak, a, kollégáinak, akik úgy gondolják, hogy nagyon nehezen alakulhat ki egy ilyen helyzet Európában manapság, az, az országunk meg fogja találni a forrásokat ahhoz, hogy meglelje a megoldást. Tudjuk, hogy van egy szervezet bűnözés, bűnözői csoportok, amelyek a legnagyobb kérdőjelt jelentik ebben az egész helyzetben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves Prodi kollega. Most pedig Kriton Erzeni szúri a szó. Much, Mr. President. Uh, I would like to... Köszönöm. Azt kérdezem a bizottságtól, hogy eh, a Natura 2000 tagja-e ez a nemzeti park? Erre szeretnék eh, kap, választ kapni, mielőtt folytatom a kérdést. Van erre vonatkozó információja? Én úgy tudom, a Vesuvio olasz nemzeti park része, a Natura 2000 hálózatnak. Az, hogy ez a holladék lerakó, ami a Tercinyónál a Nemzeti Park határán van, hogy az a park tagja -e a, Nemzeti, a Natura 2000-nek, azt nem tudom, de szinte biztos vagyok benne, hogy nem. Köszönöm szépen. Tehát a válaszból akkor azt veszem ki, hogy ezek a hulladék lerakók a Natura 2000 parkokban sem engedélyezettek. Ha ez így van, akkor nagyon fontos a probléma. És akkor meg kellene néznünk, hogy milyen veszélyes tevékenységeket folytatnak ilyen területeken, és hogyan kellene ezen változtatni. Hogyha tényleg így van ez, akkor csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik aggódnak. Mm, Köszönöm szépen. Nos, Oreste Rossi. Sì, la questione dei... Igen, a kampányai hulladék kérdés nem új kérdés Olaszországban, mert már évtizedek óta a rossz eh, közigazgatás miatt eh, azban a térségben, ott nem sikerült a hulladékat kezelni, de miközben más eh, térségek tudtak ezt a kérdést kezelni, és segítettek kampányának elnézést kérek Rivelini úrnak, ők nem felszarvazottak és plusz megbotozzák őket, hanem egyszerűen ők maguk tettek azért, hogy ez a helyzet kialakuljon. Folyamatosan megszavaznak olyan közigazgatási olyan közigazgatási szerveket, amelyek nem képesek ezt a helyzetet kezelni. Igen, vészhelyzet van, vészhelyzet van, és régóta van ez a vízhelyzet, amikor ilyen nehéz egészségügyi helyzet alakul ki Tercinyó környék, az közel van a parkhoz, de az egy régi eh, bánya, amelyet meg lehetett tölteni hulladékkal. Ez egy sürgősségi megoldás volt. Azért történt, engedték meg a hulladéklerakót eh, működését, azért, hogy gyorsan meg lehessen oldani a tervet. Amennyiben amennyiben a helyzetet nem oldják meg időben, és lesz egy bírság, én remélem, hogy azt a bírságot kampánya fogja megfizetni, és nem Olaszország, mert akkor olyan emberek fizetnének fölöslegesen, akik jól elláttak a feladatokat, és nem azok, akik tényleg immár 20 éve fenntartják ezt a helyzetet, azok, akik lehetővé tették azt, hogy ez a helyzet kialakuljon, amikor is a hulladékokat elviszik nagyon nagy költségek mellett egész Olaszországban található további hulladéklerakóhoz. Én arra kérném a bizottságot, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ez a terv meglegyen, hogy eh, erős nyomást gyakoroljon a tartományra annak érdekében, hogy megértsék, hogy valóban, hogyha nincs meg a terv, akkor nagyon nagy büntetések lesznek, és azokat azok kapják meg, akik nem voltak képesek elvégezni a munkát. Eh, Köszönöm szépen, Rossi képviselő. Ugyaz Jan Maria következik. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Egy objektív tényről, adatról kell elindulni. De vannak ö, emberek, akik azt mondják, hogy joguk van az egészséghez, és úgy gondolom, hogy az egészséghez való jog az ö, rendkívül fontos van egy hulladéklerakó, amelyik egy olyan térségben van, amely fokozott környezetvédelmi védelmet igényel és az Európai Unió mindig azt mondta, hogy ezt mindenképpen be kell tartani ezeket a fokozott védelmeket. Bizonyos tényeket kell figyelembe venni. Rossi kollega rámutatott arra, hogy a tartományban milyen hulladékkezelési gyakorlat volt. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy Észak-Olaszországból, Észak-Európából több ezer kamionnyi akár toxikus hulladék kamionnyi hulladék érkezett kampányában, és azokat eltemették a föld alá. Ez nem kampánya problémája kizárólag. Ez az állam problémája, és az Európai Unió problémája. Emiatt üdvözöljük azokat a kezdeményezéseket, amelyeket hangoztatott most a bizottság. Ezek mellett kell elköteleznünk magunkat. Hallottuk, hogy a Berlusconi miniszterelnökünk ígérte mindenfélét, azt mondta, hogy meg fogja oldani az egész helyzetet, azt mondta, hogy 15 nap alatt meg fogja oldani a helyzetet, majd most azt mondta, hogy három nap alatt fogja megoldani a helyzetet. Nagyon sokan azt mondják, hogy a, a fiatal lányokkal van inkább elfoglalva, és annyira megbízhatatlan, hogy nem tudja ezeket a kérdéseket megoldani és emiatt üdvözöljük a bizottság határozott erős fellépését, mert úgy gondoljuk, hogy ezt az utat kell követnünk. Zanim oddam głos e, przedstawicielowi komisji, e, zgłosił... A következő hozzászóló előtt e, Rivielinől kér újra szó. Solo un minuto, mi scuso. Csak egy percet kérek, elnök úr, elnézést. Emlékeztetném önöket arra, hogy kampánya eh, tartományi eh, korm, önkormányzatát hat hónappal ezelőtt választották meg. Meg kell határozni a felelősségeket, igen, de ugyanakkor segíteni kell ennek az új önkormányzatnak, mert azt hiszem már föl is vette a kapcsolatot a bizottsággal, Bucseli asszonynal. Rossi barátunknak, inkább kollega, mint barát, emlékeztetem őt arra, hogy természetesen eh, helyileg kell fizetni, akkor a milánoi tartomány is maga Füzesse meg azokat a bírságokat, amelyre rámutatott Bucsán, sőt, azok az északi városok is fizessenek, akik elvitették a hulladékokat kampányában. Tehát próbáljunk meg így gondolkodni. 27 tagállam van Európában, és nem szabad külön-külön gondolkodni, nem szabad gondolni, hogy vannak első osztályú állampolgárok és másodosztályú állampolgárok. Nem. Hogyha nem így gondol, hogyha egységes, csak egységesen lehet gondolkodni, mert különben nem lesz egységes Európánk. Nie, teraz przedstawiciel tej Solidarnej Europy. Akkor most pedig a Szolidáris Európa képviselője, azaz az Európai Bizottság képviselője kapja meg a szót. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, mivel hogy a hozzászólások többsége olasz nyelven volt, olaszul válaszolnék nekik. Elnézést kérek azoktól, akik ezt nem értik, és Arsenis úrtól is külön elnézést kérek, de biztos vagyok abban, hogy megkapja megfelelő tolmácsolást pontosítani szeretném, hogy az én válaszaim csak azokat a dolgokat érintik, amelyek eh, a bizottság kompetenciája. Azok a kérdések, amelyek nem a bizottság kompetenciája alá esnek, azokra nem tudtam válaszolni. Merkis kollégának válaszolnék, remélem, hogy továbbítják neki az eh, választ egy pontos kérdést tett fel, azt mondta, hogy megértette, hogy ahhoz, hogy a 260-as cikk szerinti eljárásnak az értékelésénél a bizottság a határidőket és a végrehajtást és a környezetvédelmi szabályok figyelembe tartásával történik azt szerette volna tudni, hogy mit jelent a határidők ebben, ez a kérdés másoktól is érkezett. Először is a bíróság azt mondja, hogy egy ítéletet a leggyorsabban észszerű határidőkön belül kell végrehajtani. Ebben az esetben az ítélet végrehajtása végrehajtását három elemből áll össze. A tervnek az elfogadása, amely tartalmaznia kell az összes elemet, a terv végrehajtása, és az ekoballáknak az kezelése, a bálázat anyagnak a kezelése. Más-más határidők vannak ezekre, tehát mert eh, úgy gondolom, hogy 8 millió tonnának a hulladékát egy három hónap alatt eh, megoldani. Minden esetre a határidők gyors határidőknek kell, hogy legyenek, és mi erre külön figyelmet fogunk szentelni. Aztán válaszolni szeretnék azokra a kérdésekre, amelyek a tercinyói hulladék lerakóra vonatkoztak. Először is a hulladék lerak hulladékokra vonatkozó irányelv nem tiltja a hulladéklerakók létesítését természetvédelmi területeken. Van az ábitát irányelv, amelyik kifejezetten kijelenti, hogy amennyiben különböző okoknál fogva egy Natura 2000-hez tartozó területen hulladék lerakóra van igény és kérés, akkor ezt értékelni kell, fel kell mérni a megfelelő szabályok alapján. Én azt mondtam a bevezetőben, hogy mindaz, amit március 4-től fog történni annak érdekében, hogy az ítéletet végrehajtsák, mindazt a az európai közösségi jogszabályoknak meg kell felelni, különös tekintettel a környezetvédelmi kérdésekre és szabályokra. Tehát figyelembe kell venni nem csak a hulladék kezelésre vonatkozó irányelvet, hanem minden egyes európai irányelvet, amely érintett ebben a kérdésben. Rivellini úrnak szeretnék válaszolni a bírságok kérdésére. Először is a bíróság az, amelyik meghozza a bírságokat, meghatározza a büntetéseket. Egy java, a, bizottság javaslatot tesz, a bíróság az, amelyik vagy elfogadja, vagy nem ezt a javaslatot, teljesen szabadon járhat el, mivel hogy a bíróság elsősorban a tagállamra a tagállamnak szabja meg a bírságot, a tagállamon belül a tagállam fog eldönteni, hogy ezt a bírságot tovább hárítja az illetékes helyi hatóságok felé. Azt hiszem, hogy megválaszoltam a felmerült kérdéseket. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Grazie, signora Nucella. Chciałbym... Köszönöm szépen. Doliny Loary, którzy zostali zaproszeni na nasze posiedzenie przez Biuro Informacji Parlamentu. Szeretném üdvözölni a 30 tagú részvevőket, akik a uh, Loire völgyéből érkeztek meghívással, tehát üdvözlöm őket, és akkor most a bizottság a környezetvédelmi kérdések szabályozásával kapcsolatos dolgokat vitatjuk meg. Van még idő egy első kérdésre, amit Sandrine Bellier asszony tett fel a biológiai diversitással kapcsolatban. Nie ma pani Sandrin Bellier na sali, w związku z czym... asszony nincsen itt. Következő kérdés. Karin Kadenbach asszony következik, ő sincs itt. Morkonájte asszony, aki Richard Zieber urat képviseli, a vízzel kapcsolatos keretirányelvvel kapcsolatban kér, akkor a bizottság képviselőjét. Az egyik a vízkeret irányelvvel kapcsolatos, hogy a tagállamnak kell létrehoznia a vízgazdálkodási tervet. Kérdés, hogy mely tagállamok hozták meg már nyilvánosságra ezt a gazdálkodási tervet, és hány ilyen tervet hoztak eddig nyilvánosságra, illetve melyek azok, amelyek megfelelnek a vízkeret irányelvnek. Másik kérdés, az pedig a reach kapcsolatos, hogy és míg a jelenlegi helyzet a végrehajtás tekintetében ezzel a, hely, ezzel a rendelettel, és szükséges-e itt lépni, illetve milyen határidővel. A bizottság látta arra annak szükségességét, hogy a rics kiterjesztésre kerüljön a másik pedig a környezetvédelmi akcióprogramra vonatkozik a környezetvédelmi prioritások, a biodiversitás, környezetváltozás, környezetegészségügy, illetve a természeti erőforrások és a hulladék. Tehát hogy néz ki a hatodik környezetvédelmi akcióprogram végrehajtása, milyen mértékben került végrehajtásra az rendelkezés. És még én ez a kérdés, és a bizottság szólt az Arhuszi Egyezményről, illetve a társadalommal kapcsolatos kérdésekről. Hogyan látja a bizottság a társadalom részvételét a hatástanulmány készítésben. Hatékony ez, illetve a bizottság nem ö, tekint, te mennyire tekinti ezt valódi munkaeszköznek és nem csupán formalitásnak. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Marko Naiten kollega, sajnos nem lesz időnk, hogy válaszoljunk mindezen kérdésekre, és hogy ezt meg is vitassuk. Ezek a kérdések majd további későbbi üléseinken kerülnek megvitatásra, akkor a bizottságot kérem, hogy reagáljon az első kérdésre, a vízkeret megállapodása hármas kérdésre. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Három specifikus kérdés került felvetésre a vízgazdálkodás területén, mely tagállamok hozták létre a időben a vízgazdálkodási tervüket, hány tervet hoztak nyilvánosságra mostanáig, és hány ország van konzisztens megvalósított terv. 12 tagállam határidőre kialakították a az irányelvüket, az irányelvek megfelelő jogszabályt, és a gazdálkodási terv. Emel Bulgária, Cseh Köztársaság, Németország, Franciaország, Lettország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Szlovákia, Finnország, Svédország és Egyesült Királyság. Négy további tagállam ö, ö, tájékoztatást adtak, de már a határidőt lejárta után. Ezek Észtország, Magyarország, Írország és Olaszország, és szabálysértési eljárást indítottunk a fennmaradót a 11 tagállam ellen, amelyek nem teljesítették a kötelezettségeiket a ö, vízkeret irányelv alapjának megfelelően. Úgy gondolom, hogy fontos megemlíteni, hogy ezen közül két eset van, Belgium, Litvánia, ők részben fogadták el, illetve részben fogadták el a a gazdálkodási tervet, azonban nem felelnek meg teljes mértékben ennek, mert az egész területüket nem fedi le. Második kérdés, hány ö, ö, gazdálkodási tervet hoztak nyilvánosságra a mai napig? 110 ilyet kaptunk, ezek azt jelven, jelentik, hogy 66 még mindig hiányzik. Tehát kaptunk emellett számos tájékoztatót, nemzetközi terveket. Ami az utolsó kérdést illeti, a konzisztenciát, illetve a mennyiben felelnek meg a vízkeret irányelvnek, elkezdtük ezt felmérni, megvizsgáltuk, hogy azok a tervek, amiket eddig benyújtottak, azok konzisztensek-e a víz keret irányelvel. De ez a munka még folyamatban van, és bilaterális kapcsolatokat kívánunk felvenni a tagállamokkal 2011 folyamán, amennyiben azt tapasztaljuk, hogy egyes tervek nem konzisztensek, nem felelnek meg a víz keretirányelvnek, akkor pedig a szabálysértési eljárást elindítjuk. A bizottság nyilvánosságra kíván hozni egy jelentést, ami az irányelv végrehajtását fogja taglalni. Természetesen a a vízgazdálkodási alap szabályokat figyelembe véve, és ez 2012-ben fog megtörténni Európa víz forrásainak a megőrzése érdekében. Szeretnék kövezetet mondani ugye a Borges úrnak, Ön, aki nyolc évig képviselte a bizottságot ebben a kérdésben a parlamentben, ön nagyon jól ismeri ezeket a jog kérdéseket, tagállamokat, és most az ön és más munkatársainak a feladata, hogy ezt sikerre vigyék. Nagyon sok sikert kívánok, ez is még egyszer köszönöm. Vannak-e kérdések ezzel a témával kapcsolatban? Amennyiben nincsen, akkor tájékoztatom önöket, hogy a további kérdések majd a következő ülések során kerülnek megvizsgálásra. Ezekről később fogunk vitát folytatni. A következő ülésünk időpontja 2011. január 24-26-a. Köszönöm a részvételüket.